Possiamo cominciare i nostri lavori. Elkezdhetjük a munkánkat. Mindenek előtt szeretnék egy jó hírt megosztani önökkel. De Klipper asszony, Bárnyé úr utódaként csatlakozott hozzánk új képviselő, akit szeretnénk az önök nevében is üdvözölni, illetve neki jó munkát kívánni a parlamentben, és különösen a mi szakbizottságunkban. Remélem, hogy itt fog maradni velünk ebben a szakbizottságban. A jó híren kívül van egy kevésbé jó hírem is. Burlans kollégánk felesége tegnap meghalt. Bulanzs urat jól ismerjük, minnyáján 89 óta volt európai képviselő. Úgy gondolom, hogy ezt a hírt meg kellett osztanom önökkel és Burlanzs úrnak pedig a részvétükről fogok beszámolni. Most pedig a napirend pontjain fogunk végig haladni. Először is el kell fogadnunk a napirendet, kiosztották a napirend tervezetet, ha nincsen ellenvetésük, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk a napirendet. Nos, elfogadtuk a napirendet, következnek az elnök közleményei. Következőkről van szó. a belga kormány és a belga parlamentek képviselőivel informális találkozókat szervezünk, a német hatóságokkal is felvettük a kapcsolatot, annak érdekében, hogy megvalósulhasson az a terv, amiről már beszéltünk a korábbi üléseinken, politikai és tudományos szintű találkozókra kerülne sor, a 27 tagállam képviselőivel, hatóságaival, Mm, méghozzá a Német Alkotmánybíróság ítéleteivel foglalkozunk Németország vonatkozásában, szuverenitás, demokrácia és identitás azok a témák, amelyeket körüljárunk ezeken a találkozókon. Olyan témák ezek, amelyek a tagállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszerében helyezkednek el. Mint tudják, azt is terveztük, hogy Rómában is tartunk egy ülést, illetve Berlinben, Németországban. Valószínűleg az első találkozóra, első ülésre Berlinben kerül sor, hiszen kiindulási pontunk a Német Szövetségi Alkotmánybíróság határozatának végzésének értelmezése, és aztán Olaszországban, illetve Magyarországon is tartanánk megbeszéléseket. Magyarország fogja Spanyolország után elnökölni az Európai Uniót. Egy összehasonlító tanulmányt is készítettünk. a különböző bíróságok, tagállami bíróságok által hozott ítéletek, határozatok értelmezéséről van szó, a szuverenitás az Európai Unió működése szempontjából. Fontos az elektronikus aláírás gyűjtés technológiájának megfelelő működtetése Az Európai Unió szerződésének 11. cikke alapján lehetségesé váló népi kezdeményezések esetében. Mendes de Vigo úr két jelentést fog készíteni az átmeneti intézkedésekről a parlament esetében. A kormányközi konferenciáról, illetve arról, hogy ebben az esetben konventet nem hívnak össze. a Szent úr azzal kapcsolatban készít jelentést, hogy mi a helyzet a tanácsban elfogadott jogszabályok egyoldalú tagállami értelmezéseivel. Az EPP frakció 2011-es költségvetésről, illetve a komitológiai rendszer átalakításáról saját jelöltet állít. Szoldágász úr lesz a jelentés készítője. De két jelentésről van szó, ugye először a 2011-es költségvetés, és aztán a komitológia átalakításáról a Lisszaboni szerződés értelmében. Én úgy tudom, hogy az EPP mind a kettőhöz szeretne jelentéskészítőt kijelölni. Szemeleges a köl, úr a költségvetéssel foglalkozik majd. Jó, pillanatnyilag akkor megvan a költségvetésről szóló jelentésnek a készítője, a második jelentés készítője viszont még kérdőjeles. Február 8-án a koordinátorok megállapodtak arról, hogy Derosztáftát jelölik ki a, az új külsz, külszolgálat megvizsgálására a 150-es cikk értelmében. Ez egy elég fontos szerep, amit kaptunk itt. A Libeszakbizottság tájékoztatott bennünket, hogy hamarosan megvizsgálják a dokumentumokhoz, eljárási szabályzat való hozzáférés lehetőségét. 2008-ban tett javaslatot az Európai Bizottság, Libe, az Illetékes Bizottság, a Cashman úr a jelentéskészítője az első szabályzat 150. cikke értelmében mi társult szakbizottságként veszünk részt ebben a munkában, Jatemaki úr révén. Cashman úr módosítóit elfogadták, viszont az egész jogszabályt, aktust nem. Így a múlt ciklus végén érvénytelenné vált, érvényet vesztette, úgyhogy most előről kell kezdeni az egész munkát. A véleményhez egy véleménykészítőt szeretnénk találni. De hogyha egyetértenek, akkor uh, tekinthetjük úgy, hogy Jatem Maki úr, elnézést, rosszul ejtem a nevét. Jatem Maki vagy Jatem Maki? Asszony azt mondta, hogy ő szeretné azt a munkát, amit már elvégzett, folytatni. Ez észszerű javaslatnak tűnik, de természetesen szívesen meghallgatnám a bizottság tagjainak véleményét. Ez egy elképzelés. Látom, hogy többen bologatnak, de fúr. Akkor úgy tekintjük, hogy mindenki egyetért. el kell fogadnunk a legutóbbi, tehát január 18-ai, 19-ai és 25-ai ülések jegyzőkönyveit. A jegyzőkönyveket kiosztották, ha nincs észrevételük, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk őket. Most pedig következik az ötös pont. Dafur. Úgy gondolom, hogy még nem osztották ki őket. Lehet, hogy már érkeznek, de még nem érkezett meg, és valószínűleg a napi rend, vagy a dosszié is még úton van. Ó, hát én bízom a munkatársak gyorsaságában. Úgy tűnik, hogy az a teherautó, amin a dokumentumok vannak, még nem futott be egy kicsit elébe mentem a dolgoknak, amikor azt mondtam, hogy kiosztották őket, de hamarosan kiosztják tényleg őket. Következzen az ötös pont, szerződések módosítását mellett intézkedések a parlament összetételével kapcsolatosan. Fontos és sürgős témák Két jelentésről van szó valójában, hiszen az első jelentés az a foglalkozik, hogy szükséges egy konvent összehívása, a második szintén az átmeneti intézkedésekkel foglalkozik, együtt kell őket kezelni, 2009. december 18-án fordultak a parlamenthez a Lisszaboni Szerződés 36. jegyzőkönyvének, kiegészítő jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatban. véleményt kell nyilvánítanunk a tanács javaslatáról, hogy nem kell konventet összehívni a módosításokhoz, mert ez de Vigo úr a jelentés készítője, és azt hiszem, hogy mindjárt meg is adjuk neki a szót, hogy elmagyarázza, hogy milyen problémákkal és megoldásokkal állunk szemben. Nos, encontramos Köszönöm szépen. Mint ahogy emlékeznek, két állásfoglalási indítványt mutattam be, ez majd plenárisra kerül. Két kérés érkezett hozzánk Rompuy úrtól, az Európai Tanács elnökétől. Két ügy áll mindennek a középpontjában. Egyrészt a parlamentet, a 43-as cikkei értelmében az Európai Unió szerződésének 43. cikke értelmében meg kell kérdezni. A szerződés ugyanezen cikkeje kimondja még azt is, meg kell vizsgálni a szerződés átdolgozása szükséges-e, avagy sem. Ehhez kommentet kell összehívni. Meg kell nézni a Lisszaboni szerződés minden olyan aspektusát, amely az Európai Parlament működésére hatással van, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy a szerződések átdolgozása szükséges-e. A második kérdése válaszolva, ezt az ügyet még részletesebben meg kell vizsgálni, és a jelentésnek is ez volt a célja. Annak a jelentésnek, amit önök megkaptak. A tanács mit próbál meg elérni. Azzal, hogy komment összehívására kér bennünket. Ezzel tisztában vagyunk, illetve megszoktuk már a tanácstól, De mi is váltotta ki jelenlegi helyzetet? Másfél uh, hónapja lépett életbe az új jogalkotási keret, a miniszterek tanácsa változtatásokat akar a szerződéssel kapcsolatban. Miért van ez így? Mindezt azokkal a körülményekkel lehet magyarázni, amelyek alatt a Lisszaboni szerződést elfogadták és ratifikálták. Az Európai Parlament munkája szempontjából mindez nagyon fontos és közvetlen módon van hatása ránk. A Lisszaboni szerződés az Európai Parlament összeállítását is megemlíti egy olyan jelentés alapján, amelyet ez a szakbizottság készített. Egy olyan jelentésről van szó, amely plusz helyek megteremtését helyezi kilátásba a parlamentben. Az Európai Parlamentben a helyek újra szétosztása is így szerepel. A Masszó Severin jelentés, egy helyről van szó, de mint ahogy tudják, a Lisszaboni szerződés nem tudott hatályba lépni, idejében, az európai parlamenti választások előtt. Tehát, mint ahogy ez logikusnak is tűnt, a nizzai szerződés alapján történtek a választások. Ez pedig kevesebb eh, helyet határoz meg az Európai Parlamentben. 736-ot összesen. Hát különbség van a nizai szerződés, illetve a Lisszaboni szerződés között a helyek számát illetően. Beláttuk azt, hogy az európai parlamenti választások előtt nem fogjuk tudni elfogadtatni a Lisszaboni szerződést. Az új helyek számát sem lehetett alapul venni, mert az európai képviselők mandátuma öt évre szól, tehát a radikális a különbség a NIDZA és a Lisszaboni szerződés között a helyek számát illetően például a német kollégák, akiket a nizai szerződés alapján választják meg, nem várható el tőlük, hogy az új keret értelmében három helyről mondjanak le. Ez a probléma lényege, és erről kell döntenünk. Például a három német képviselő, akit júniusban megválasztottak, továbbra is dolgozni fog, és a mandátumuk végéig, azaz öt évig teljesítenek szolgálatot az Európai Parlamentben. Az ügyrend megváltoztatása nagyon fontos annak érdekében, hogy átmeneti időszakba léphessünk a 2009-2014 közötti időszakon belül. Hát 18 kollégáról van szó, akiket a előző választásokon nem választottak meg, mégis megkezdhetik mandátumokat. Átmeneti rendszert fogunk kidolgozni, és a három német kolléga szintén marad az öt év végéig. Ezt egy kormányközi konferencián tervezték elhatározni a szerződések módosítását, illetve a ratifikációt is mind a, 7, 20, mind a 27 tagország nevében. Rövidre fogva a történetet, a tanács az elhangzottakra kér bennünket. És a 48-as per 3 cikkely értelmében nekünk nyilatkoznunk kell, hogy egyetértünk el az eljárással. Az én javaslatom a következő. Én támogatom a bemutatott eljárást. Remélem, hogy sikerül plenárisra vinnünk ezt a jelentést. Szeretnénk, hogyha kormányközi konferencia állna fenn, fel és foglalkozna ezzel a kérdéssel és a módosításokkal. Szeretnék azonban néhány kritikát is megfogalmazni a tanácssal kapcsolatban. A helyzetünk nem könnyű, és úgy érezzük, hogy más megoldást is lehetett volna választani. Hogyha a tanács jó döntést, megfelelő döntést hozott volna, és vannak aggájaim. Például Franciaország ahol a júniusi európai parlamenti választásokon nem dolgoztak ki szabályokat a két plusz képviselő megválasztására, akiket a Lisszaboni szerződés értelmében meg kellett választani. Tehát 11 tagország számára nem voltak problémák, de például Franciaországban igen. A francia hatóságok szerint nem tudják ezt a plusz két parlamenti képviselőt megválasztani. A tanács ezeket a problémákat már korábban látta, és felhívta rá a figyelmet, illetve előkészületeket tett. És a nemzeti kormányok figyelmét, illetve ebben az esetben Franciaország figyelmét felhívta arra, hogy meg kell választani az említett két képviselőt. A nemzeti parlament képviselőiből kerül ki ez a két plusz fő. Nagyon érzékeny kérdésről van szó. Nagyon sajnálom az állásfoglalásom második pontjában, hogy mindennek így kellett alakulnia. Úgy érzem, hogy a tanács véleménye, illetve a soros spanyol elnökség véleménye megfelelő, és nem tudunk hogy eljárni jelen esetben. Elnök úr, Szeretnék még egy problémára kitérni a Marti jelentéssel kapcsolatban. Ez a jelentés a plusz képviselők esetében két megfigyelőt jelöl ki egy bizonyos korlátozott határidőre. Ezek a kérdések rendkívül fontosak. A végső döntést illetően, amely a parlament összetételére vonatkozik, fontos, hogy a parlament ebben a kérdésben véleményt nyilváníthasson, az elkövetkezendő években további bővítésekre kerül majd sor, és egy olyan problémáról van szó, amelyet meg kell oldanunk. hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy ez itt egy átmeneti megoldás a jelenlegi időszakra érvényes 2009 és 2014 között. Döntenünk kell arról, hogy a parlament végleges összetétele hogyan alakuljon. Ez lett volna a jelentésem lényegem. A tanács felhatalmazzuk arra, hogy kormányközi konferenciát hívjon össze. Jelenleg véleményt tudunk pusztán nyilvánítani, illetve meg tudjuk hatalmazni a tanácsot. De a kormányközi konferencia témáiról nem dönthetünk, és nem lehetünk biztosak abban, hogy ennek végkimenetele hogy alakul. Vissza fogunk majd mindenre térni, ha érkezett ennek az ideje. Ebben a pillanatban a folyamat továbbitelére hatalmazzuk fel a tanácsot. Ami az Európai Parlament új kompetenciáit illeti. Buszek úr és Van Rompuy úr arra kérnek bennünket, hogy Nyilatkozunk arról, szükség van-e konvent összehívására. Azt gondolom, hogy erről nem kell túl sok részletet megosztanom önökkel. Minden bizonyal ismerik a konventeket, illetve a konvent, mint eszköz lehetőségeit. Ez az eszköz ebben az intézményben született. És mi voltunk azok, akik eh, ezt a fogalmat először kezdték el használni. Az alapvető emberi jogok eh, kartájának kidolgozásakor használtuk, illetve akkor kezdett eh, ezzel a feladattal foglalkozni az első komment. A kommentben a Nemzeti Parlament, a Bizottság és az Európai Parlament képviselői dolgoztak együtt egy adott probléma megoldásán. A probléma körülhatárolt, és egy konkrét dolgot próbálunk meg megoldani. Átmeneti testületről van szó, és csak ebben a mandátumban érint bennünket. Azt gondolom, hogy nem szükséges kommentet összehívni. A reform alapvető, illetve a szerződés alapvető reformjával a konventnek kell foglalkoznia, hiszen ez egy nagyon erős politikai tőke. Egyelőre nincsen jelentősebb nézeteltérés, és remélem egyetértenek velem abban, hogy egyelőre nem szükséges kommentet összehívni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a probléma átmeneti jellegű, és korlátozott időszakban merül fel. Természetesen szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre a tisztázás érdekében. És természetesen ez mindenkinek érdeke. Köszönöm szépen. Nagyon világos volt, amit elmondott. Ezzel a határozattal kapcsolatban, mi szerint eh, ne legyen konvent, ne hívjuk össze a konventet, szerintem ez egy végtelenül egyszerű dolog. A másik kérdésről kell véleményem szerint majd részletesebben eszmét cserélnünk, az az arról, hogy hogyan oldjuk meg azt a problémát, amivel szembesülünk most az új szerződés hatályba lépésével, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy akiket végül is nyáron megválasztottak, azok megtarthassák a mandátumokat. Megítom a vitát, kérdezem, hogy ki kíván szólni. DAF képviselő. Elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Mendez de Vigo képviselőtársamnak azért, ahogyan bemutatta ezt a kérdést. És nagyon is helyes az, hogy spanyol a jelentéstevő ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen ahogyan tudjuk, az újonnan érkező képviselő közül négy lesz spanyol, már ha meg tudunk állapodni, akkor jönnek ezek az új képviselők, és éppen ezért nagyon is helyes, hogy a spanyol rapportőr jelentéstevő dolgozik ezen a dosszién. Ma egyébként ma délután először látom itt az elnökség, az Európai Tanács egyik képviselőjét itt körünkben, és szeretném megkérdezni, hogy kíván-e hozzászólni, kíván-e felszólalni eh, Herman van Rompuy úr nevében. Ugyanis most foglalkozunk eh, ezzel a kérdéssel a kormányközi konferencia kérdésével, mégpedig eh, az Európai Tanács képviselőinek a jelenlétében, hiszen most már állandó elnöke van az Európai Tanácsnak, és úgy gondolom, hogy most fogunk bizonyos gyakorlatokat majd meghonosítani. Az ALDE frakció örömmel várja 18 új képviselőtársunkat. Szeretnénk, ha minél előbb megérkezhetnének és ragaszkodunk ahhoz, hogy egyszerre érkezzenek, azaz ne csepegtetve kapjuk így az új képviselőket akkor, amikor minden állam a saját otthoni eljárásait lezárja és megválasztja a képviselőket, ugyanis nagyon fontos, hogy megmaradjon a, itt a házban a nemzetek egyensúlya. Harmadsorban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szerződéssel összhangban jöjjenek az új képviselők, nem változtatjuk meg a szerződést, vagy inkább másképp fogalmaznék, hogy fogalmazok máshogy. Valamennyien értjük, tudjuk, hogy eh, meg lehet próbálni módosítani a szerződést, de hát azt is tudjuk, hogy ez milyen borzasztóan nehéz lehet időnként. Értjük azt is, hogy Franciaország ki fog jelölni két képviselőt az Assemblée Nationalból, a, tehát a saját eh, parlamentjükből küldenek ide majd két képviselőt. Ez egy technikai kérdés, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy én ezt azért nem igazából nem így látom. Sőt, kicsit meg is vagyok lepődve, amiatt, hogy Franciaország úgy tűnik, hogy ennyire rosszul készült fel arra, hogy végrehajtsa azt a döntést, ami végül is Sárközi úr e, soros elnöksége alatt született meg. És de látom azt, hogy Franciaország egy olyan eljáráshoz kíván visszatérni, amit hát tört, történelmileg már egyfajta elavult bonapartista eljárásnak tekintünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a törekvés, hogy képviselőket egy másik parlamentből jelöljenek ide az Európai Parlamentbe, nos, ez elég súlyos alkotmányügyi kérdéseket vet fel. És ez igazából veszélyezteti a parlament demokratikus legitimációját. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem csak számunkra fontos kérdés ez, hanem a nemzeti parlamenteket is érinti, hiszen végül is a nemzeti parlamenteknek kell majd jóvá hagyni a szerződés ilyen módosítását. Ezért mindenképpen konzultálni kell a nemzeti parlamentekkel is. A konvent keretében ahogyan ezt korábban is megtettük. És ennek keretében kellene megvitatni ezeket a komoly kérdéseket. Ami engem illet, én azt szeretném, hogyha rövid lenne a konvent, és célra törő, de a harmadik alternatívát, ami a jegyzőkönyv tervezetben szerepel, amelyet decemberben fogadtak el, ugye azt olvas, ez azt jelenteni, hogy ezt az opciót elveszítjük, azaz, hogy nemzeti képviselőket jelöljenek ki az Európai Parlamentbe. És hogyha ez így lesz, akkor már csak két opció marad, amik, amik közül az első az, hogy számoljuk újra a tavaly júniusi eh, parlamenti választások eredményét. A másik alternatíva pedig az, hogy legyen egy időközi választás, egy election partiel, és ilyen módon találják meg Franciaországban, vagy eh, ilyen módon kerüljön megválasztásra ez a két képviselő merik büszkén jelentetem ki, hogy az ALDE frakció, bár egyetért Mendeze Vigóról az első ponttal kapcsolatban, eh, ami a kormányközi konferenciát illeti. Mi azt szeretnénk, hogyha a kormányközi konferenciát megelőzni egy komment. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dafur. Köszönöm, képvis, elnök úr. Úgy tűnik valóban, hogy nem igazából problematikus ez a kérdés, de mégis számos probléma támadhat emiatt, ahogyan Mendeze Vigó úr is elmondta ezt a hozzászólásában. A kérdés ugyanis az, hogy ezek az átmeneti intézkedések milyenek legyenek. És ez egy nagyon komoly kérdés. Figyelembe kell vennünk azt, hogy Németország mindenképpen ragaszkodik ehhez a plusz három képviselői helyhez. És ez most sok kérdést felvet. Jó, én tudom, hogy öt évre megválasztották ezeket, hát ez nekik személyesen nyilván probléma, de hát azért nem tudom, hogyha megnézzük, azt az álláspontot, amit ugye mi kialakítottunk, mi azt akarjuk, hogy a Lisszaboni szerződést maradéktalanul hajtsuk végre, Hát a Lisszaboni szerződés alapján más képviselők kerülnének be a parlamentbe. Egyetértek Mendez de Vigo úrral, szerintem sincs szükség konvent összehívására hiszen a konventet nagyon fontos kérdések ügyében kellene szabad csak összehívni, amikor az alkotmányos szerződésről tárgyaltunk, akkor volt konvent, de most emiatt az ügy miatt összehívni egy konventet, hát véleményem szerint a kormányközi konferenciának kell ezt megoldani. Köszönöm szépen. Howard Quay. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek jó napot kívánok. A frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy a Mendez de Vigo jelentés eh, megfelel annak a politikai álláspontnak, amit mindig magunkénak vallottunk. Nem szabad megfeledkezni a konkrét aktuális kérdéseken túlmenően, amiről most vitát folytatunk, és amiről el fogom mondani a véleményemet, nem szabad megfeledkezni a jelentés politikai céljáról. valójában politikai megállapodásról van szó, amely nagyon régen született. Ez egy nagyon összetett, bonyolult megállapodás egyensúlyra törekedtünk az elmúlt években. Egyes országok nagyon nagy erőfeszítéseket tettek számos kérdésben. A nízai szerződésnél egy elosztási kulcsot alakítottunk ki. abban a szerződésben azt mondtuk, hogy ha nincs alkotmány, akkor ki kell egyenlíteni, kompenzálni kell az egyensúlytalanságokat a 27 tagállam között. Sikerült az országok parlamenti képviseletét megoldani a 27 tagállam egyetértésével, és végül is a megállapodás úgy szólt, hogy 18-al több európai képviselő eh, foglaljon helyet ebben a házban. 754 képviselő eh, fog ebben a ciklusban itt dolgozni, hogy eh, Németországot ne érje sérelemnek kell a három képviselőjéről. 18 képviselő 12 különböző országból érkezik majd. Konkrétan ki kell alakítani ezt a rendszert, a politikai megállapodást formába kell önteni. A 12 érintett tagállam, akik nem megfelelő szinten képviseltek itt ebben a házban, meg kell, hogy kapják az őket megillető képviseletet. 12 országról van szó, akiknek joguk van egy, kettő, három, négy többlet képviselőhöz. Hogy a politikai eh, egyesség megvalósításra kerüljön. Hogyan lehet eh, konkrét formába önteni ezt a megállapodást? Mendez Vigo úr első javaslata nagyon észszerű. Mit is mond ő? Azt mondja tulajdonképpen, hogy felesleges konventet összehívni, mert ott érdemi vitát szoktunk folytatni, itt pedig egy politikai egyesség konkretizálásáról van csak szó. A parlament válasza, amit a tanácsnak kell adnunk, észszerűen úgy adódik, hogy azt mondjuk felesleges konventet összehívni, hiszen egy már megszületett megállapodást kell formába önteni, és ez öt perc alatt elvégezhető. Mit mond a parlament a tanácsnak? Azt, hogy igen, egyetértünk gyakorlatilag azzal a felvetéssel, hogy nincs szükség a konventre. A jelentésben, jelentés szöveg azt javasolja, hogy amíg a ratifikációra sor nem kerül, hiszen tudjuk, hogy a ratifikáció nagyon sokáig elhúzódhat, valójában nem tudjuk, hogy a 27 tagállam a, az alkotmányos rendszerüknek megfelelően nagyon gyorsan ratifikálni fog-e. Hogyha ratifikációra nem kerül sor, akkor a 12 tagállam nem kapja meg az őket megillető képviselőhelyeket. Ezért azt mondom, hogy amíg zajlik a ratifikáció, és mondom, ez akár három évig is eltarthat, a jelentés azt javasolja, hogy a 18 érintett képviselő megfigyelőként vehessen részt a munkában. Természetesen addig nem szavazhatnának, amíg ilyen státuszuk van. Nekem úgy tűnik, hogy Abszolút észszerű, hogy megkapják ezt a lehetőséget. Mutatis mutandi módosítani kell az eljárási szabályzatot, 18 képviselő kopogtat az ajtón, nem az én honfitársaim, spanyolok és mások, Természetes lenne, hogy ők is részt vessenek a parlament munkájában, anélkül, hogy szavazzanak, mert természetesen szavazniuk nem lehetséges. Dafur jól elmagyarázta, hogy problémás az, hogy mit is válaszolunk ezeknek a képviselőjelölteknek. Dafur azt mondja, hogy mindenkit úgy választottak ide a parlamentben, hogy közvetlen választáson. Sajnálatos, hogy van olyan tagállam, amely a tanács által múlt júniusban felkínált három lehetőség egyikével sem tud élni, hanem más megoldást kell választania. Június 7-én született ez a javaslat, és Franciaország egy új jogszabályjal meg tudná oldani ennek a két képviselőnek a megválasztását az Európai Parlamenti lista alapján. A megállapodás ugye megszületett Én úgy gondolom, hogy két képviselő megválasztása nem járhat sérelemmel a teljes 18-as lista számára. Szerintem legyünk elővigyázatosok, mondjuk azt, hogy kormányközi konferenciával módosítsák a szerződést, növeljék meg a képviselői létszámot 18-al, tegyék lehetővé, hogy a 12 ország 18 képviselője már is csatlakozhasson hozzánk, pillanatnyilag még ne szabjunk feltételeket. Mert különben azt hiszem, hogy megakadályoznánk az érintett 12 tagállam számára a jogaik érvényesülését és a 18 képviselő számára. Végezzük el azt, amit ma el kell végezni, de szerintem ez a jelentés bőven elegendő. Többséggel el kellene fogadnunk, és fel kellene gyorsítani az eljárást. Köszönöm. Köszönöm, Károly úr, Gotyer úr. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy ítélem meg, ahogy nagyon jól jelezte Mendez de Vigo kollega, Zsáregi kollega is, hogy nem igazán lesz választásunk. A három német képviselőtől nem lehet elvenni a mandátumukat, a 18 új képviselőnek joga van ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzánk, és az a 12 tagállam, ahonnan a 18 képviselő érkezik, fel kellett, hogy készüljenek arra, hogy ez a 18 képviselő megválasztásra kerülhessen. Nem minden tagállam végezte ezt a munkát, ez az ő hibájuk, de a vétkes tagállamok nem akadályozhatják meg a többi tagállamot a Lisszaboni szerződés megvalósításában, a képviselői helyek betöltésében. Úgyhogy a tanács által jelzett utat kell követnünk. És szerintem konszenzusos döntésre lenne szükség ebben az eljárásban. Van még egy dolog azonban a konventtel kapcsolatos kérdés, ahogy Mendez de Vigo úr is mondta, kétségtelenül túl fontos dolog egy konvent összehívása e kérdéshez képest, és szerintem le kell mondani a konventről, a 36-os kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy a DEFUR által ismertetett problémát meg kell oldani, illetve figyelembe kell mindenképpen venni de nem hiszem, hogy a Dafur által jelzett irányban kéne elmozdulnunk. Én nem értek egyet azzal, hogy csak Franciaország esetében lenne szükség új választás kiírására, mert egyébként a Nemzeti Parlamentből kell kijelölni valakiket. Ugye a tanács ezt a harmadik opciót is javasolja, az egyszerű kijelölést. Az igaz, hogy nem lehet utólag újra számolni a szavazatokat, nem csak azért, mert a francia választási rendszer nem egyetlen házról szól, hanem azért is, mert kerületekben gondolkodnak a francia választásokon. De igazából az a probléma, hogy nem hoztak nemzeti szabályokat a képviselők megválasztására jogilag elképzelhető lenne a nyolc francia választókerület átalakítása, de valójában arról van szó, hogy voltak olyan jelöltek, akiket az állampolgárok nem választottak meg, nem fogadtak el. Szóval a francia rendszerben nincs lehetőség a választás utólagos eredmény átalakítására nekem úgy tűnik, hogy javasolhatjuk, hogy egy más lehetőséget alkalmazzanak a franciák, a franciaországi EP listákon nem megválasztott jelölteket válasszák mégis. Köszönöm szépen, csak hogy továbbra is fennáll a probléma meg kell határozni, akkor most melyik választókerület listájáról halásszuk be ezt a két képviselőt. Hogy lehet azt megmondani, hogy ki a két legjobban végzett, de meg nem választott jelölt? Franciaországnak most ez a problémája. A nemzetgyűlésből való kijelölés, viszont a nemzetgyűlés a mérlegelési jogkörébe utalna az egész kérdést. Olyan emberek kerülnének ide, akik így általános választásokon kerültek legalább megválasztásra. Verhofstadt úr. Euh, Monsieur le Président, tout d'abord, je dois dire que... Elnök úr, mindenek előtt szeretném elmondani, hogy köszönettel tartozunk Mendez de Vigo úrnak a jelentésért, előttem többen megköszönték már neki a munkáját. De kicsit meglep engem az ambíció hiánya, ha fogalmazhatok így, ebben az 5-6 állásfoglalási javaslatban nem nagyon van ambíció. És meglep, hogy nem kérünk konventet, konvent összehívását. Meghozzá azért, mert itt a probléma, amivel szemben állunk, ami előttünk van, a tagállamok által kötött politikai egyesség, amiről most a parlamentnek nyilatkoznia kell. Nem arról van szó, hogy mi valamit eldöntöttünk, és ezt most végre kell hajtani. Nem, nem. Más fórumok állapodtak meg, és a parlamenthez fordulnak most mi soha nem kerültünk bevonásra ebbe az egyességbe. Ez egy politikai egyesség, közvetlenül és hivatalosan nem voltunk részei. Most erről kell nyilatkoznunk, erről kell megmondanunk, hogy egyetértünk-e vele. El kell, hogy mondjuk, hogy mi a véleményünk, és hogy mi az álláspontunk a konvent összehívását illetően. Elég ellentmondásosak az itt elhangzott érvek. A tagállamok szeretnék, ha a jogaik érvényesülnének, ezért gyorsan ratifikálni kell. Mások meg azt mondják, hogy ó, hát soha nem lesz ratifikálva mármint hogy ezek az átmeneti intézkedések. Elég sok az ellentmondás itt. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az Európai Parlament érdekét kell itt vizsgálni. Ezzel kell foglalkozni. Van egy szinte tisztán politikai kérés a tanácstól, hogy legyen több 18-al a képviselők száma. Ez az ő kérésük, de mi a parlament szempontja. Ugyanis, hogyha 18-al többen leszünk, akkor ez egy fontos változás, és akkor nyilván nekünk is lesznek kéréseink, követeléseink, igényeink a parlament működésével kapcsolatban. Olyan vita ez, mint a nemzetek közötti határokon túlnyúló EP listák létrehozása. Úgy gondolom, hogy a parlamenten belül elsőprő többsége van azoknak a képviselőknek, akik úgy gondolják, hogy igazi európai választásokat kellene tartani, nem ilyen nemzeti köntösbe bújtatott választásokat, annak érdekében, hogy az Európai Parlament demokratikus legitimitását növelhessük, javíthassuk most hogyha egy kormányközi konferenciát hívunk össze a tanácskérésre 18 képviselő megválasztásához, ugye közülük ráadásul kettőt kooptálnának. Szóval, hogyha van egy ilyen kérés, akkor mi a parlament részéről, mi nem mondhatjuk azt, hogy ha a kormányközi konferenciát akarunk szervezni, akkor miért nem lehet ott szó a mi kéréseinkről, követeléseinkről, igényeinkről, az Európai Parlament igényeiről. Bizony, biztos, hogy más reformokról is lehetne szó. Én csak példaként említem a 2014-es választásokra a határokon túlnyúló listák létesítését. És elnök úr, hogyha így tekintjük, akkor egész más megvilágításba kerül a konvent kérdése. Már nem egy technikai kérdésről van szó, a konvent általában fontos, fajsúlyos témákkal foglalkozik, és ebben az esetben nem csak a 18 képviselőről lenne szó, és a konvent megfelelő fórum lenne. Kicsit meglep engem, hogy annak idején, amikor az első konventet összehívták, a parlament örült neki. Amikor erről döntöttünk, emlékszem rá, lákeni nyilatkozattal döntöttünk róla, a konvent, a tanács elnökének javaslatára jött létre, és az Európai Parlament akkor nagyon örült neki, azt mondta, hogy, hogy örül neki, most viszont, amikor ezt javasolja a tanács, mi nemet mondanánk. Hát most, amikor már a szerződésben is szerepel, hogy az intézmények konventet szervezhetnek, most azt mondja a parlament, nem elég fontos kérdés ez ahhoz. Az én álláspontom az, hogy úgy kell eljárni, hogy ez a kormányközi konferencia, ez a konvent elég fontos legyen, meg legyen a létjogosultsága a konventnek. Úgyhogy szerintem inkább kérjük azt a tanástól, hogy a parlament kérései, igényei szerepeljenek a konvent rendjén Például a határokon túlnyúló listák, hogy az Európai Unió demokratikusságát javíthassuk. Szóval, elnök úr, én úgy gondolom, hogy legközelebb, amikor eh, lehetséges módosítókról folytatunk majd eszmecserét a jelentéshez, erről is beszélni kell, és a mi frakciónk fog a két jelentéstervezethez módosítókat benyújtani. La parola all'onorevole Tarkovsky. First of all, excuse me. Mindenek előtt elnézést kérek, mert lehet, hogy egy kicsit naív lesz a hozzászólásom. A komment kérdése. Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen két kérdést kell föltennünk. Az egyik elvi kérdés, a másik pedig inkább technikai a tanácssal kapcsolatban, melyik opciót választjuk, az melyik tetszik nekünk jobban az új képviselők eh, kiválasztásával kapcsolatban. Sokan, akik azt mondták, hogy a konvent, hogy konventet összehívjunk, csak egy ilyen egyszerű kérdés kapcsán, ez eh, leértékelné a konvent eh, tehát magát, ezt az egész elgondolást, másrészt pedig precedenst teremtenénk, és lehet, hogy ez, eh, ez sem jó. Úgyhogy ez egy nehéz ügy. Ami pedig a másik kérdést illeti, hogyan kerüljenek be a parlamentbe az új képviselők. Itt több problémánk is van, legitimáció és a képviselet, a reprezentativitás kérdése. A legitimációval kapcsolatban az a kérdés, az a probléma, hogy a francia kormány ugye a saját nemzetgyűlésükből akar ide küldeni két képviselőt, és akkor súlyos gondunk lesz a reprezentativitással, hiszen azt akarjuk, hogy ez a ház, az Európai Parlament a lehető leginkább, a legjobban képviselje az európai polgárokat. Ez a két probléma az, amivel szembesülünk. Hogyha nem lesz konvent, akkor a tanács tulajdonképpen figyelembe veti a mi véleményünket, azaz azt, hogy a harmadik opció elfogadhatatlan. És rá is térnék a konklúziómra ugye arról beszélek, hogy milyen sorrendben járunk el. Hogyha először is azt mondjuk, egyetértünk abban, hogy a harmadik opció elfogadhatatlan, akkor először is ebben meg kellene egyeznünk. És akkor azután a tanács tér felére kerülne a labda, mi pedig megvárhatnánk, hogy hogyan reagál a tanács. Hogyha viszont azt mondjuk, hogy ne legyen konvent, akkor nincs semmi a kezünkben a tanácssal szemben. Tehát fordítsuk meg a sorrendet, de ne azt mondjuk csak, hogy két vagy két hét múlva, vagy egy hónap múlva majd eldöntjük, hogy legyenek komment vagy sem, hanem egyszerűen dobjuk a labdát a tanács térfelére azzal, hogy azt mondjuk, a harmadik opció elfogadhatatlan. És itt akkor egyet kell érteni hogy ebben, hogy a harmadik opció elfogadhatatlan. És megint felmerül a kérdés, hogy mi a fontosabb, a legitimáció vagy a reprezentativitás. És azt mondjuk, hogy az utóbbi, az az a lehető leg reprezentatívabb kell, hogy legyen az Európai Parlament, akkor az összes többi technikai kérdést eh, félretehetjük. De járjunk el logikusan. Döntsük el, hogy mi, a, mi fontosabb, a legitimáció vagy a reprezentativitás, és ezt követően beszéljünk arról, hogy később majd milyen taktikát alkalmazzunk. De ugye mondtam, minek le, hogy egy ilyen kérdéssel kapcsolatban összehívnánk egy konventet, hát ez degradálná ez a választópolgárok szemében a konvent gondolatát, és ezért nagy árat fizethetnénk később. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarkovszki új úr. Fox képviselő. Köszönöm, elnök úr és köszönöm Medeze Vigó úrnak is a jelentést. Egyetértek a következtetésével, miszerint nincs szükség konventre. Ellentétben Ferhofstadt úrral én nagyon örülök annak, hogy nincs igazán ilyen ambíciónk, és nagyon ideges lennék akkor, hogyha az itt előttem ülő federalisták elkezdenének itt ilyen túl nagy ambíciókról beszélni Európában, mert ez óhatatlanul azt jelenteni, hogy hatalmat vesznek el a tagállamoktól. Ahogyan Ferhofstadt úr említette ezt a ügyet, a határon átnyúló e, listák kérdését, hát ez egy, e, ez éppen, hogy csökkenteni a demokratikus legitimációt, és lehetővé tenni, hogy az extré, a szélsőségesek még nagyobb képviselethez jussanak itt a házban. Ideális esetben szerintem a három német képviselőnek ben kell maradnia, ugyanúgy, ahogyan eh, vissza kellene lépnie, ugyanakkor, amikor a 18 új képviselő elfoglalja a helyét. Persze ezt csak egyhangulat lehet meghozni ezt a döntést, és lehet, hogy a német kormány eh, hát nem eh, fogadja el azt, hogy feláldozza a három képviselőjét. Ezért pragmatikusnak kell lennünk, hogyha ez az ár, hogy ez a plusz 18 képviselő minél gyorsabban bekerülhessen és hatékony hatékonyan dolgoztasson, és ennek ez az ára, hogy a németek megtartassák a három képviselő helyet, hát akkor lehet, hogy ez egy elég jó ár, tisztességes ár és hogy hogyan jelöljék a képviselőket. Szerintem ez bízzuk a tagállamokra, ne avatkozzunk be, az ő joguk az, hogy eldöntsék, hogyan, milyen módon kiképviseljék az országukat. Köszönöm. Tain a nevem, elnök úr. Kicsit csodálkoztam, amikor előbb azt olvastam a jelentésben, hogy nincs szükség konventre. Az eddigi hozzászólások alapján, hiszen már többször is eh, megbeszéltük, vitatkoztunk erről a kérdésről, bár mindig mások vannak jelen az üléseinken, de azért véleményem szerint elég sokan szóltak a konvent mellett és azt elutasították, hogy a két francia képviselőt a francia nemzetgyűlésből jelöljék, úgymond. Értem azokat a képviselőket is, akik olyan akik nem akarják időokok miatt a konventet, hiszen egy konvent összehívása időbe telik, és ez alatt az idő alatt akkor ez a 18 képviselő nem kezdheti meg a munkáját. Tehát megértem ezeket az országokat. Másrészt úgy gondolom, hogy a választás alkotmányosága, hogy mindenki e, meg kell választani. Emiatt e, nem lehet elfogadni, hogy együtt üljünk itt a francia nemzetgyűlésbe megválasztott képviselőkkel. És e, hogyha most egy-két szavazatról van szó, szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor az oroszországi sajtószabadsággal kapcsolatban döntöttünk, akkor is egy szavazaton múlott a dolog, tehát a két francia nemzetgyűlési képviselő fontos témáknál a döntő szavazatot adhatná, adhatná le, pedig nem ugyanolyan módon kerültek megválasztásra, mint mi. Szerintem a nagy probléma az, hogy precedens teremtenénk, és hogyha ilyen módon döntenénk, precedens teremtve, akkor a jövőben mindig is lenne lehetőség majd az ilyen döntésekre. Hiszen nem az utolsó, nem utolsó utoljára fordult elő, hogy módosítottuk a szerződést, és nem utoljára fordult elő a helyzet, hogy először volt a választás, és utána ratifikáltuk a szerződést. Mindig ugyanilyen problémával szembesülnénk hosszú távon, ha hosszú távon gondolkozunk. Ezért most egyszer és mindenkorra általános egyetértéssel a tanács, a parlament és a bizottság közötti egyeztetés, egyet, egyetértéssel kell ezt tisztázni. És itt most nem a gyorsaságon múlik, nem ez a legfontosabb szempont a parlament részvétele nélkül, hiszen végsősoron azt mondják nekünk, hogy nincs más megoldás. És az utolsó gondolatom, mai pillanatig nem értettem meg minden magyarázat ellenére sem, hogy Franciaország ezt a két képviselőt miért nem tudja a szavazatok újra számlálásával jelölni. Ugye azt mondták, hogy közben módosultak a körzetek, de soha nem mondtak nekünk részleteket. Franciaország tudta, pontosan tudta az európai parlamenti választások után, hogy még kap majd később, ha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, plusz két képviselői helyet az EP-ben. És elvárhatnánk egy olyan országtól, meg minden ország országtól, de Franciaországtól különösen, hogy erre felkészül. Ezért én amellett vagyok, hogy szükség esetén eh, Franciaországnak adott esetben le kell mondania a két képviselőről átmenetileg, eh, annak érdekében, hogy a többieknek ne kelljen olyan sokáig várni, amíg eh, ők franciáknak hozzák a döntést. Köszönöm szépen! természetesen francia kolléganőnk különösen érintett. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd köszönjem meg az ön kedves üdvözlő szavait, és most, hogy először szólok itt az Alkotmányügyi Szakbizottságban, hadd mondjam el önöknek, hogy milyen nagy öröm, hogy én is az Európai Parlament képviselőjeként dolgozhatok, és az Alkotmányügyi Szakbizottságban végezhetem munkámat. Én a francia kérdésről szeretnék csak beszélni most, hogyha fogalmazhatok így, hiszen nagyon sokan kommentálták itt előttem már ezt a problémát, és esetleg némi tájékoztatással szolgálnék, hogy megvilágítsam a problémát. Nos, Franciaországban a nemzeti hatóságok valóban a harmadik opció mellett döntöttek pillanatnyilag. Ugye milyen opciók vannak? Adhok, tehát időközi választás tartása, a 2009-es választás eredményének újrafelhasználása, illetve egy hármas opció a képviselő delegálása, hármas opciót választott a Franciaország. Ebben az esetben a nemzetgyűlés tagjai közül választanának két képviselőt. A nemzetgyűlést ugyanis általános választásokon választják, a nemzetgyűlés, tehát plenáris ülésén saját soraiból két képviselőt választana, akik először megfigyelőként, majd, amikor ratifikálták a jegyzőkönyvet, teljes jogú LP képviselőként dolgoznának úgy, hogy attól kezdve nemzeti parlamenti mandátumuk már nem lenne. Ha mindent figyelembe veszünk, és meghallgatjuk a francia alkotmánytanács jogászainak véleményét. A francia kormány miért is döntött ezen opció mellett? Nos, azért, mert ez az egyetlen opció, ami nem jelent megoldhatatlan jogi, illetve alkotmányjogi problémát. Az időközi választás megtartása igen bonyolult, nagyon költséges feladat lenne, valószínűleg kevesen ismernének el szavazni. Ráadásul felvetődik a választó kerület problémája többször elhangzott, hogy a 72 képviselő, akik itt a parlamentben dolgoznak, 8 francia régióból érkezett, 8 választó régióban választották meg őket. Két embert azonban nagyon nehéz 8 régióban megválasztani. Önkényesen ki kellene jelölni valamilyen régiót, vagy pedig el kéne térni a nemzeti rendszertől, valamilyen fajta torzulásra mindenképpen sor kerülne. A 72 kollega ugyanis regionális alapon került megválasztásra, úgynevezett euró választó körzetekből. Nem lenne igazán európér megoldás, és nem lenne népszerű intézkedés, hogyha a teljes, Franciaország teljes területén tartanánk időközi választást két EP képviselő megválasztása érdekében. A 2009 júniusi választások eredményét venné figyelembe, Nos, ezzel az opcióval is sokat foglalkoztak a francia jogászok, alkotmányjogászok, Nos, megint csak az a probléma vetődik fel, hogy milyen régióból kerüljön ki a két többlet képviselő. A 2009. júniusi választásokat a 2006-os népszámlálás alapján tartották. A 2006-os senki által nem vitatott népszavazási eredmények alapján osztották szét a 72 képviselő helyet a 8 régió között. A 2007-es népszámlálást nak az eredményei közben napvilágra kerültek, és a jelenlegi demográfiai helyzetnek, illetve a választópolgárok eloszlásának sokkal jobban megfelel a 2007-es népszámlálási eredmény, mint a 2009-es választási rendszer. Akkor most melyiket vegyük figyelembe? a 2006-os népszemlellás alapján járjunk el az analógia jegyében? Ez nem lenne igazán demográfiailag helytálló, megfelelő, ugyanis a 2007-es népszámlálás adatai azóta ismeretessé váltak, és jó lenne, hogyha a francia választópolgárok számának legaktuálisabb, legreálisabb képéhez igazodnánk. A két többlet képviselőt megválasszuk, ahhoz két teljesen különböző rendszert kellene kialakítani, attól függően, hogy a 2006-os vagy a 2007-es népszámlálásból indulunk-e ki. Ezzel azt akarom mondani, hogy bármelyik döntés születne is, az támadható lenne, és az állampolgárok bírósághoz fordulhatnának ellene kétségbe vonhatnák a megalapozottságát a döntésnek. de hát a francia hatóságok mindig azzal lehetnének vádolhatók, hogy eh, politikai okoknál fogva döntöttek valamelyik népszavazási alap mellett. ezért aztán ennek a két többlet európai parlamenti képviselőnek a megválasztása rontaná a választások iránt kifejezett bizalmat. Őszintén szólva, én nem gondolom, hogy Franciaország könnyedén vette volna, vagy állt volna hozzá a Lisszaboni szerződés bevezetéséhez hiszen kikérték a legjelesebb francia alkotmányjogászok véleményét, akik a következőre hívták fel a figyelmét a francia kormánynak. A francia alkotmány és a francia bíráskodási gyakorlat, amit az alkotmánytanács rendszeresen megerősít, Szóval a francia alkotmány valószínűleg nem teszi lehetővé, hogy a választási törvénybe egy olyan rendelkezést iktassanak bele, amely egy olyan szerződésre vonatkozik, ami még nem lépett hatályba. Tehát egy ilyen feltételhez kötött hatályba lépésről nem lehetett volna előre jogszabályt alkotni Franciaországban a francia alkotmány által létrehozott egyensúlyokat sodorta volna ez veszélybe, és a francia alkotmány jogászok, akiket a francia kormány megkérdezett, nagyon határozottan óva intett függtek egy ilyen megoldástól, ugyanis az nem lett volna alkotmányos, az lehet, hogy alkotmány ellenes lett volna. Pragmatikusan kellett tehát eljárni, előre kellett lépni, és a legkisebb rossz szat választani a megoldások közül. Ugye az általános választáson megválasztott nemzetgyűlési képviselők közül jelölni valakit, úgy tűnik ez a megoldás kecsegtet azzal, hogy a legkevesebb veszélyt hordozza. Így módon az átmeneti intézkedéseknek köszönhetően két újabb francia képviselőt is meg lehetne választani, nekik természetesen már nem dolgoznának tovább a nemzetgyűlésben. Hát még egyszer hadd mondjam, az volt a szándék, hogy előrelépjünk, hogy legyünk pragmatikusak, hogy a lehető legkevésbé kockázatos utat válasszuk, hogy ne kerüljön sor bíróságeljárásokra, amelyek megátolnák a továbblépést. Hát még egyszer mondom, a kisebbik rossz mellett döntöttünk. Nem minden megjegyzésre adtam választ, nagyon nagy figyelemmel hallgatom azonban a vita folytatását. Köszönöm. Akkor meghallgatjuk Schulz urat. Elnök úr, nagyon köszönöm. Egy alapvető problémával kell foglalkoznunk, és miután utoljára érkez vagy szólok most, nem akarok részletekbe menni, de csak egyetérteni tudok Ferhofstadt úrral, amikor arról beszél, hogy most alapvetően kellene foglalkoznunk az Európai Unió választási jogának a kérdésével. Ez még egy nagyon hosszú út, és Duff urat csak arra szeretném kérni, hogy az irányelvvel kapcsolatos munkáját minél gyorsabban kezdje meg, mert eh, nyilván sok időnkre lesz szükség a reformhoz. Nem novum az, amivel foglalkozunk. Hadd emlékeztessek arra, hogy a kelet-német eh, európai parlamenti képviselők akkoriban megfigyelőként kezdték a pályafutásukat, ekkor vezettük be ezt a megfigyelői státuszt, és eh, a Bundestag, a német parlament a német egyesítés utáni Bundestag választások után tudott az Európai Parlamentbe is igazából képviselőket küldeni. Pragmatikus eljárásként javasolnám, hogy az ABC opciókra gondolva azt mondjuk, hogy igenis szükség van egy átmeneti időszakra, és ebben az átmeneti időszakban már lehetővé kívánjuk tenni az Lisszaboni szerződés alapján új helyet kapó képviselőknek a munkát. Itt nem csak a legitimitás fontos, hanem a szimbolika jelképes volt ennek az egésznek, különösen az új tagállamokban, hiszen a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével most az Európai Parlament közvéleményben elfoglalt, betöltött szerepe is változik, erősödik, és a polgárok most főtől hogy milyen módon jutnak el a képviselők az Európai Parlamentbe, azt akarják, hogy az európai parlamenti képviselők eh, minél intenzívebben vegyenek részt az európai politika alakításában. Talán ezért a konvent gondolata egy kicsit túlzott eh, hogy most csak eh, ennek a vitának a kapcsán, vagy emiatt hogy most hogyan jelölik, vagy delegálják, vagy választják az érintett EU tagállamokban az új képviselőket, hogy most ezért csak hívjunk vissza a konventet, de majd mindenképpen kellene egy konvent, hiszen a közvélemény egyre inkább részt akar venni a vitákban, és amiről most itt vitatkozunk és beszélünk, az egyre több mind a 27 tagállam beli polgárok számára az európai politika megtestesítője. És a következő EP választások során már mindenképpen, amikor az EU intézményi átalakításáról beszélünk, akkor eh, ne feledkezzünk meg arról, hogy eh, ugye mindig panaszkodunk a választások után, hogy eh, fogy az emberek bizalma, alacsony a részvétel, hát gondoskodjunk arról, hogy erősödjön ismét a bizalom. Köszönöm. Guzmán. Gur... Ah, sì, chiedo scusa, chiedo scusa, le devo fare il nome. Elnézést, parancsoljon, folytassa. Köszönöm szépen. Először is nézzük a tényeket. Egyértelmű, hogy mit mond a Lisz Lisszaboni szerződés. Egyértelmű, hogy 751 képviselőről van benne szó, és egyértelmű, hogy átmeneti időszak is van. A kérdés az, hogy milyen hosszú ez. És tényleg ez a kérdés, tudjuk, hogy a 18 képviselő szeretne csatlakozni hozzánk és dolgozni. A kérdés az, hogy hogyan oldjuk meg ezt a kérdést. Az is egyértelmű, hogy minden országnak ratifikálni kell a javaslatot az is igaz, hogy Horvátország is csatlakozni kíván, tehát az ő megfigyelőikkel együtt megfigyelők lesznek, akiknek a megválasztását még nem ratifikálták. 2008-ban az európai csúcs úgy döntött, hogy adhok választást is lehet tartani, vagy a 2009-es választások eredményét újra figyelembe venni, illetve az utolsó lehetőség az, hogy kooptáljanak, hogy kijelöljenek nemzeti parlamenti képviselőket, és ez az, ami problémát jelent és természetesen ezért keressük most a megoldást Mendes de Vigo kollégával. De hogyha a francia vitát nézzük, akkor mi is történt ott? A nemzetgyűléstől azt kérte a francia e, miniszterelnök, hogy e, egy ellenzék és egy kormánypárti képviselőt e, nevezzenek ki, mert túl bonyolult a regionalitás miatt a választás megszervezése. Elképzelhető, hogy az év végéig Franciaország nem tudja kiválasztani ezt a két európai képviselőt. Ez azt jelenteni, hogy eh, a többi ország képviselője sem ülésezheti teljes joggal. Én legalábbis így értelmezem. Azt hiszem, hogy gyorsan és gyakorlatilag kell eljárnunk az állampolgárok érdekében, ami a konventet illeti. Meg vagyok győződve róla, hogy ez túl időigényes. Lehet így dönteni, eh, de Világos kell, hogy legyen a döntésünk, gyakorlatias, egyszerű az állampolgárok számára, ezért támogatom Mendez de Vigo úr javaslatát. Más nem kért szót. Tafur. Azt kérte, hogy az Európai Tanács is nyilatkozzék, de őket itt most nem képviseli senki az ülésen. Ferro úr. Elnök úr, elnézést szeretnék kérni. Azt gondoltam, hogy eh, az a szerencse ért bennünket, hogy az Európai Tanács, illetve a soros elnökség képviselteti magát az ülésen, de úgy tűnik, hogy ez nem így van. Ha nincs itt senki jelen az ülképviseletükben, akkor nyilván nem tudnak hozzászólni a vitához. Fontosnak tartom, hogy folytassuk a vitát az alkotmányjogi kérdésekben. Fontos lenne, hogy a tanács küldjön képviselőt az üléseinkre. Köszönöm. Quindi non possiamo. Rendben. Ki kért még szót? Nem tenném um, próbára a türelmüket, de szeretnék röviden reagálni a kollégák köztes megjegyzéseire. Nem értem egészen, hogy mi is a helyzet. Hogyha a nemzetgyűlésen kívülről választanának francia képviselőt, akkor ez nehéz lenne. Uh, ők a nép eh, hivatalosan megválasztott képviselői, de az államok eh, nevezik meg ezeket a képviselőket. Úgy érzem, hogy a parlament ilyen jellegű eh, döntése nem megfelelő. Milyen szinten valósulnak meg a választások, ami a legitimitást illeti, igenis különbség van a két szint között. Nem arról van hogy új választásokat kell megrendezni, ezeket a képviselőket az országok jelölik. Természetesen figyelembe veszik az európai parlamenti választások eredményeit, másrészt pedig lehet más képviselőket is választ, választani. De ki képviselik a legitimitást az államok, és nem a polgárok? dönteni kell, és nem lenne igazságos ez az európai parlamenti képviselők között. Próbálom eh, megérteni ezt a problémát, de a módosítási javaslat nem fogalmaz megfelelően, azt gondolom. Hiszen két típusú eljárásról van szó, és ezek két egymással nem összevethető szinten valósulnak meg. Parancsoljon, menne de Vigó képviselő úr, reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen mindazok hozzászólásait, akik részt vettek a vitán. Nagyon érdekes volt ez a vita, nagyon átgondoltak voltak, alátámasztottak a megjegyzések, érveléssel alátámasztottak. Ez minden bizonyal nem csak a vitát, hanem a szállásfoglalási indítványt is gazdagítja majd. Egyetértek mindazzal, amit Daffur mondott. Természetesen érdekes lenne a soros elnökség eh, képviselőt, illetve tanár képviselőt meghallgatni, és jó lett volna, ha ők is eljönnek a vitára. Szerettük volna megismerni a tanács véleményét ebben a témában. A jövőben próbáljunk meg erre figyelni. Szeretnék egy témát kirakadni, amelyet Solc úr, illetve mások hozzászólásából is fontosnak tartok a három német képviselőre vonatkozóan. Nem arról van szó, hogy egyhangú döntést kell hoznunk az ügyben, hogy ez a három eh, képviselő adott esetben fel kell, hogy adja a mandátumát. Én úgy érzem, hogy ez nem is megoldható. Az ötös cikkel értelmében ez lehetetlen, öt évre őket megválasztották, nem lehet arról dönteni, hogy őket küldjük haza. Ez nehézé teszi a problémát. Éppen ezért vagyunk a mostani helyzetben, de a helyzet olyan, amilyen, és mi jogi közösség is vagyunk, jogközösség, és a szabályokat tiszteletben kell tartanunk. Ez volna a kiinduló pontom. Erről nem is kell részletesebb vitát folytatunk, öt évre választották meg őket pont, és ezt a munkát végig viszik. Fordíthatjuk ezt úgy, ahogy akarjuk, csűrhetjük, csavarhatjuk, de ezen nem tudunk változtatni. A második megjegyzésem. A hozzászólók közül azt gondolom senki nem utalt arra, hogy a kormányközi konferenciát ellenezni? senki, ha jól emlékszem. Elhangzott a 48-as cikkely, nyilatkoztak a képviselők arról, hogy egyetértenek-e vagy sem a kormányközi konferenciával nekem úgy tűnt, hogy mindenki egyetért. A konventre majd még visszatérek, de alapvetően a kormányközi konferencia összehívásának gondolata annak érdekében, hogy tényszerű helyzetet tisztázni lehessen. Ennek nincsen akadálya, legalábbis a szakbizottság nem görget akadályt a kormányközi konferencia elé. Bonyolult ez a kérdés a Lisszaboni szerződés miatt, különböző problémák vetődtek fel, és az átmeneti megoldást nem vetettük össze a politikai megoldása, nagyon hosszadalmas folyamat volt. Ez kilenc hónapot vett mindez igénybe, még az Európai Bizottság is dőlőre jutott. A politikai világban élünk, 27 tagország részvételével, és természetesen nem könnyű az átmenetet biztosítani. Nem mindig történik mindez zöggenőmentesen, éppen ezért meg kell próbálnunk megoldást találni. Ami a 18 plusz képviselőt illeti. Ez azt jelenti, hogy a, az állam és kormányok politika döntését, amelyet az összes parlament, az összes nemzeti parlament ratifikált, tiszteletben kell tartani. Tehát nem 700 38, hanem 751 képviselőnk lesz. És itt nagyon sok helyen meg kellett teremteni az egyensúlyt a különböző országok között, a tanácsban való szavazáshoz is, illetve a politikai erőkön belül is. Volt két olyan ország, aki kevesebb képviselőt kapott, ők többet szerettek volna, de ezről, erről szól a politikai pluralizmus. Politikai igazságosságot kell megvalósítanunk, és a különböző tagországok meglévő belső problémákat is meg kell tudnunk oldani. Azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, nem hallottam ellenkező véleményt. Abban lehet az eltérés, hogy mindezt hogyan oldjuk meg, nem abban, hogy meg kell oldani. A kiömlött tejről, de miatt már nem kell siránkozni és nem kell azon sajnálkozni, hogy mi minden lehetett volna, ha ez nem így van. A szakbizottságban már utaltunk arra, hogy mindez várható, tanácsnak is elmondtuk ezt, tanácsnak elmondtuk azt, hogy mit várunk tőle, a tanács nem követett bennünket, nem ragadta meg az alkalmat, és az általános ügyek tanácsának döntést kellett volna hoznia, már a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtti időszakban, akkor ez így megvalósítható lett volna, mondjuk a csehsoros elnökség alatt. Tudjuk, hogy hogy teljesített a csehsoros elnökség ebben a kérdésben, és ezt a témát nem kezelte prioritásként a tanácsban. Ha megszületett volna a döntés, akkor ezzel nem kéne most foglalkoznunk. A jelenlegi helyzet értelmében tisztáznunk kell a problémát, és nem kell siránkoznunk. A tanács megállapodott politikai szinten alapvetően, amit most tőlünk akarnak, az a következő, nekünk kell megnyitni az utat arra, hogy a plusz 18 képviselőnek helyet adjunk. Mint említettem már, megszületett mindenről az állam és kormányfők hivatalos politikai döntése. Most pedig egy konkrét országgal vannak problémáink. Lögri passzont is üdvözlöm, ő nagyon jó hozzászólást tett. Volt, akinek más véleménye volt, több verzió is megszületett. Két lehetőségünk van, elnök úr, a parlamentben két politikai lehetőségünk. Az első, mondhatjuk azt, hogy megpróbálunk megoldást találni, vagy mondhatjuk azt is, hogy nem fogadjuk el az olyan képviselőket, akiket nem közvetlenül választottak meg. Politikai szempontból természetesen erre is van lehetőség. Én arra buzdítanék mindenkit, hogy ne odázzuk el a problémát, és ne rejtsük el a komment mögé. Én vagyok a jelentéstevő, és azt képviselem, amit a szakbizottság többsége akar. Ha azt mondja a szakbizottság, hogy nem fogadjuk el azokat a képviselőket, akiket 2009. júniusában nem közvetlenül választottak meg, akkor jó, én ezt fogom követni, és majd meglátjuk, hogy mi történik, de nem kell mindenféle, mindenféle kommentek mögé bújnunk, mintha legalábbis a konvent tiltaná meg nekünk ezt az alapvető vitát. Szimulálhatjuk azt is, hogy már megvan a politikai akarat, de ez nem feltétlenül volna jó megoldás. Ferhofstadt úr, minden barátság mellett én nagy csodája vagyok annak, amit lelkemben a konvent teljesített, de a konventről itt kell döntenünk. A kölni tanácsi csúcsálkozón is sok mindenről hoztunk döntést. Mi azt akarjuk, és a komment egy óriási találmány, de az olyan ügyekben kell csak alkalmazni, illetve élni vele, amelyekben e, szükség van erre. Nem lehet ágyúval verébre lőni, igazából nem kell a konventet létrehozni, illetve összehívni egy olyan problémák oldása érdekében, amelyben már félig meddig megállapodás született. A közvéleményt is meg kell győzni arról természetesen, hogy a két francia képviselőgyét nem tudjuk megoldani, illetve nem lehet a konventet csak azért összehívni, hogy az ő ügyüket megoldjuk. Készítettünk már 70-90 és nemzeteken átnyúló jelentéseket, most nem erről van szó. A leállásfoglás indítványban az ötös pont megnyitja ezt az utat a jövő felé, ezzel a problémával majd meg kell tudni birkózni, hiszen jönnek majd a horvát képviselők is, és akkor aztán végképp renden kell ezt tartanunk. De ami a kommentet illeti, azt gondolom, hogy ezzel nem tennénk jót a kommentnek, mint eszköznek. Elnök úr, ezeket szerettem volna elmondani, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a kollégák kommentárjait. Nem tudom, mit tettem ma délben, elnök úr. mert nagyon sok szólásmondást sikerült bevetnem ma. Minden esetre tudjuk, hogy mi az elképzelés a módosító indítványokhoz meg kell nyitni a beadási határidőt, és akkor majd meglátjuk, hogy mi a legjobb megoldás. Azt gondolom, hogy a vitát nem fogjuk tudni előmozdítani, végül pedig Dafur. Azt gondolom, hogy minden bizonyal szép lenne, ha a jövő következő ülésen a tanács képviselő is részt venne. ön nyitotta meg ezt az eljárást, és illetve a tanács is fontos lenne az ő elképzeléseket is megismerni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem gondolom, hogy ezzel a vitát lezárjuk. A jelentéstevő javaslatát követve rögzítjük a módosító benyújtási határidejét, megnézem a naptáramat, ha egyetértenek, akkor azt javaslom, hogy március 11-e 12 óra legyen a módosítók benyújtásának határideje, és április 7-én kerüljön sor a szavazásra. Ha nincsen ellenvetés, akkor ebben maradunk. A következő napi rendi pontra térünk át. Ez is nagyon fontos kérdés eh, az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásra irányuló megállapodási intézményi vonzatai. Eh, Haggur Rejuri úr a jelentéstevő. A Libe is készített véleményt a rendelet 50-es cikkeiről, és eh, kolléga, a kolléga már bemutatta ezt az anyagot, és volt egy meghallgatás, illetve rögzítettük a meghallgatás időpontját, 18-án fog erre sor kerülni, egész napos meghallgatás lesz, és azt gondolom, hogy szétosztottuk azoknak a listáját, akiket meghívtunk erre a meghallgatásra. És majdnem minden, mindegyikük megerősítette a jelenlétét. Sokat fogunk hallani a nemzeti különbségekről is. Elismert szakértők érkeznek majd a meghallgatásra. A meghallgatás előtt nem lehet természetesen módosító indítványokat benyújtani, ennek ugyanis nem lenne értelme. A jelentéstevőt is meghallgatjuk. Neki megadom most a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Már az elmúlt alkalommal bemutattam a témát, és csak megerősíteném mindezt, amit az elnök úr már elmondott. Terveztünk egy ülést szakértők részvételével, illetve a tagországok intézmény képviselőivel. Teljes ez a csoport, és március 18-án kerülhet sor majd erre az ülésre. Ez nagyon fontos, hiszen a technikai aspektusok is megjelennek, amelyek már ismeretesek. A különböző kollégáik javaslatait tudomásul vettük, és azt gondolom, hogy a 18-ai ülés nagyon érdekes lesz. Ami a jelentést illeti, illetve a véleményt, amelyet az afet már megkaptunk. El szeretném mondani, hogy három pont jelentős ezek közül, és szeretném ezzel a vitát elindítani. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozása nagyon fontos, illetve az alapvető szabadságjogok kartájának ratifikációja eh, megtörtént, és ez a szerződés részévé vált. Ezzel a csatlakozással elmondható az, hogy az európai polgárok egy teljes körű jogi rendszert kapnak, és mindezzel megvalósulhat mindaz, amit már évek óta kértünk. Nagyon fontos eh, volt ez a lépés, hogy az európai politikai kultúra erősítése érdekében fontos egy rendezett eh, jogi rendszert eh, rögzíteni, amelyben az alapvető szabadságjogok is eh, lefektetésre kerülnek. Tehát mindezek az alapvető jogelvekhez kapcsolódnak, amelyeket alapul vesz az összes európai törvény. Mindennek erre kell épülnie. Ez a célja egy ilyen típusú csatlakozásnak. Ehhez tartozik még egy további aspektus. Egy ilyen jellegű csatlakozás egy további instanciát is terem a nemzeti, nemzetközi jogrend megvédése érdekében, az alapvető jogok érdekében, és mindez kiegészíti a belső szabályozásokat, amelyek az alapvető jogok védelmét szolgálják. A jelentésben 12-13 pont szerepel, 4 az érveket taglalja, a belépés, illetve csatlakozás mellett, illetve felsorolja annak következményeit, hogy ennek a közös jogrendszernek milyen következményei lesznek. A pont négyes bekezdésében um, olvashatjuk azokat a kapcsolati rendszereket, amelyek a különböző nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság között fennállnak. Ezek nagyon fontos pontok. Ezen kívül létezik egy második pont, és ebben a szerepel mindaz, amit a szerződés is kimond. Egy ilyen jellegű csatlakozás nem jelentheti azt, hogy az Európai Unió kompetenciái bővülnek. Mindez egyértelmű a más, második cikkelyből, a szerződés második cikkeiből ez kiderül. Ezen kívül a hármas és négyes cikkek is nagyon fontosak. Itt is a Lisszaboni szerződés mandátuma a kiinduló pont, és itt azt mondjuk, hogy ennél a csatlakozásnál a tagországi speciális helyzetekre is tekintettel kell lenni az egyezményhez való viszonyban. Itt a különböző jegyzőkönyvekről is szó van, ez pedig azt jelenti, hogy mindarról szó van, hogy milyen típusú európai csatlakozások valósulnak meg, és csak azokat a jegyzőkönyveket eh, lehet elfogadottnak tekinteni, amelyeket a tagországok egyhangulag fogadtak el, tehát, tehát az 1-es, 2-es, 4-es és a 7-es a csatlakozás következményeit is taglalja az anyag, illetve azt, hogy az Európai Unió milyen módon tud a végrehajtó szervekre támaszkodni, az Európai Bíróságra például, illetve a, a bírák kinevezésénél milyen beleszólási joga van. A harmadik pont egy bizonyos típusú tilalmat jelent. Ez azt jelenti, hogy nem lehet fellebbezni a tagországok között, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai, akik tagjai a megállapodásnak, nem perelhetik egymást bíróságon. Illetve arról is szó van, hogy ki perelhet be kit aktív, illetve passzív módon. És hogyha itt az Európai Unió jogi aktusáról van szó, akkor ez az elvek ellen való, illetve ha egy tagországi pere, perelésről van szó, akkor ez a tagország kompetenciája. De az is elképzelhető, hogy mindez egyszerre érinti az adott tagországot és az Európai Uniót. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy mind az Európai Unió, mind a tagország lehetnek alperesek. tagország és az unió mind a kettő közösen szerepelhet védőként is egy ilyen típusú perben. A 9-es pont arról szól, hogy fontos szabályozási keretet kialakítani az Európai Bíróság és az említett bíróságok között, és itt főként a párbeszédet kell hangsúlyozni a kettő között. A 10-es pont pedig kimondja azt, hogy ez az egyezmény, illetve a bíróság az Európai Bíróság számára inspirációs forrásként kell, hogy működjön, működjék az európai jog kidolgozásánál. A 11-es pontban az szerepel, hogy az Európai Bíróság terheltsége fontos, hogy ezt csökkentsék, és a 14-es pont 14. es jegyzőkönyvet Oroszország is elfogadta, ez nagyon pozitív. A parlament eh, előtt van ez az anyag, a Dumában. Az Európai Emberi Jogi Bíróságot ezzel egy kicsit tehermentesíteni lehet. Annak érdekében, hogy ezeket a jogokat jobban meg lehessen védeni. A 12-es pont a csatlakozás eljárásáról szól. Lehet egyszerű módon eljárni öt lépésben. Egyrészt létezik egy tárgyalási mandátum a csatlakozáshoz. Ez azt jelenti, hogy a tanács adja meg a mandátumot a bizottságnak, hogy folytassa a tárgyalásokat a csatlakozásról. Utána elkezdődnek a tárgyalások, az Európai Parlament is elfogadja mindezt, illetve elfogadja a csatlakozást, végezetre a négyes lépés – az Európai Tanácsban egyhangú döntés kell, hogy szülessen, az ötös pedig a ratifikációs folyamat minden tagország részéről. Ez az az eljárás, amely bizonyos időt is igénybe vesz. Öt különböző lépésről van szó, amelyek nagyon időigényesek. A jelentésben az is szerepel, hogy ehhez az Európai Egyezményhez való csatlakozás ahhoz is vezethet, hogy utólag az Európai Szociális Kartához is csatlakozni lehet. Szeretnék még egy információt megosztani önökkel, mert nem áll a dokumentumban, ezt itt szétosztottuk. Az Európai Tanács döntéséről van szó, amelyet február 8-án hozott két héttel ezelőtt. A tanács jelentésében nagyjából mindenre utalás történik, amit már leértem, leírtam. Meg szerettem volna mutatni azt, hogy a politikai megfontolások hogy alakultak a tanácsban. Négy pont különösen érdekelt a tanácsot. Egyrészt elhangzott azt, hogy fontos a tartalmakat, illetve ezek hatáskörét a csatlakozással kapcsolatban pontosan definiálni és körüljárni, illetve az is hangozzék el, hogy hány protokolljához, illetve jegyzőkönyvéhez akar egy adott tagország csatlakozni. Ezeket a jelentés harmadik és negyedik pontjában taglaltam. Van egy további aspektus, amelyet a tanács megemlített, itt pedig a tagországok helyzetéről van szó. A csatlakozás kapcsán nem bővül az Európai Unió kompetenciája, mint már említettem, és hogyan biztosítható mindez, hogyan biztosítható az, hogy az egyes tagországok helyzete a csatlakozáskor ne módosuljon azáltal, hogy az egész Európai Unió csatlakozott a konvencióhoz. Itt elhangzik az is, hogy a luxemburgi bíróság kizárólag azzal a kompetenciával rendelkezik, hogy az európai jogot értelmezze. A tanács egy további pontra volt még kíváncsi. Elhangzott az, hogy nagyon jó, hogy közös védőként jelenjen meg a adott intézmény, tehát vádlottként közösen lépjenek fel az összes eljárásbeli aspektus tiszteletben tartása mellett, tehát a tagországok és az Európai Unió közösen jelenjenek meg. A negyedik pont az Európai Unióról, jelenlétéről és képviseletéről is szó van ebben az európai szerben, és itt a jelentésem ötödik részében foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel. A tanács, és ezzel lassan befejezem a mondandómat, két kérdést intézett a tagországokhoz. Az első kérdés, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a tárgyalási mandátum elfogadásra került, tehát a tárgyalásokat június előtt kell megkezdeni a konvencióhoz való csatlakozásról. Nem hangzik el az, nem hangzott el az, hogy a tárgyalásra sor kell -e, hogy kerüljön vagy nem. Ez a mandátum a szerződésből adódik, és kötelező érvényű. Elhangzott azonban az a kérdés, hogy egyetértenek a tagországok azzal, hogy a tanács adja meg a mandátumot ahhoz, hogy már június előtt kezdődjenek meg a tárgyalások. Egy további kérdés is elhangzik, amely számunkra, mint parlament számára fontos, mégpedig az, hogy a parlament milyen szerepet tölthet be egy ilyen tárgyaláson. A tanács a szoros kapcsolatokat támogatja, és a folyamatos információ átadást a bizottság felől a tanács, illetve a parlamentnek inkább erre hajlik, és nem arra, hogy a parlamentot, parlamentet lássa a tárgyalási bizottságban. Tehát inkább informálni szeretne, mint sem bevonni. Ez szerepel a jelentésemben, elmondtam azt, hogy a tanácson belül a viták mire alapoztak, és szeretném meghallgatni a képviselőket. A kolléganőmmel már egyeztettem, az árnyék jelentéstevővel, a néppárt részéről, Gárer asszonynal, illetve Gál asszonynal, és a többi frakcióval is folytatni fogom a vitát. Most az a fontos, hogy március 18-án sor kerülhessen a meghallgatásra, és az elnök úr majd elmondja nekünk, hogy nem kéne már a módosítókhoz a határidőt is rögzíteni és aztán majd meghallgatjuk a többi bizottságot, és utána kerül sor a szavazásra. E óra! Köszönöm szépen! Most pedig Freda képviselőnek adom meg a szót, aki az Emberi Jogi Albizottság számára készít jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy fogadnak itt a szakbizottságban. A külügyi eh, szakbizottság eh, véleménytervezetét eh, én készítem, de nem fogom részletesen ismertetni. Nem fogom olyan részletesen, mint ahogy az önök jelentéstevője szólt. Csak néhány dolgot hangsúlyoznék, és ha megengedik, abból indulnék ki, hogy a Lisszaboni szerződés nagy általánosságban az emberi jogok megerősített védelmét írja elő az Európai Unión belül, de az Európai Unión kívül is, az unió kapcsolataiban a harmadik államokkal, illetve más államok állampolgárai vonatkozásában elegendő emlékeztetni arra, hogy az alapjogi kárta jogilag kötelezővé vált. A hatodik cikk második bekezdése is mondja, hogy az Európai Unió csatlakozik az Európai Emberjogi Egyezményhez, anélkül, hogy meghatározná ennek a módozatait. A véleménytervezetemben hangsúlyozok három lényegi pontot, ezt a hármat fogom itt megemlíteni. Az első az emberi jogi párbeszéddel kapcsolatos harmadik államok vonatkozásában, a második a közösségi szintű hatáskör megosztásra vonatkozik, a harmadik pedig az Unió delegációjának részvételével kapcsolatos az Európa Tanács különböző fórumain. Ami az emberi jogi párbeszédet illeti a harmadik államokkal, úgy gondolom, hogy az egész kontinensre kiterjedőség tovább erősítheti a kereti szomszédokkal folytatott emberi jogi párbeszédet, hiszen az Európai Emberi Jogi Egyezmények ők is részes államai. Másfelől arról van szó, hogy az Európai Unió, mint olyan, ugyanolyan kötelezettségeknek veti alá magát, mint a tagállamok, és úgy gondolom, hogy ez növeli az Európai Unió szavahihetőségét a külső államok számára szemében. Ami az eljárást illeti, hadd emlékeztessek rá, hogy a Lisszaboni szerződés jegyzőkönyve kimondja, hogy megfelelő felelősség és hatásköri rendszert kell kialakítani a tagállamok és az intézmények számára. Végeredményben azonban a luxemburgi bíróság ellenőrzése alatt folyik az alperes fellépése. Végül pedig az Európa Tanács különböző szerveiben való részvételt illeti, ahogy Zseregi úr is mondta, a miniszterek tanácsának ülésén szavazó joggal vesznek részt a tagállamok, amikor az emberi jogi bíróság felügyeletét látják el, vagy pedig az Európai Bíróság véleményét kéri ki, illetve tudjuk, hogy az emberi jogi főigazgatóság munkájában is részt vesznek a miniszterek bizottságán belül. A parlament részt vesz az Unió miniszterek bizottságában helyet foglaló illetve Emberi Jogi Bizottságban helyet foglaló képviselőjének kinevezésében. A parlament is küldhetne képviselőket az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe. Fontos ezzel a kérdéssel is foglalkozni kiegészíteném a jelentéskészítő által elmondott információkat, jelezve, hogy tavaly március 20, ö, július 27-én ratifikálta a Oroszország a szóban forgó jegyzőkönyvet, és ez júliusban hatályba lép. Elnök, ők képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel korábban nem szóltam, szeretnék köszönetet mondani Hauregi képviselő kollégának, nagyon jól összefoglalta a helyzetet, a problémákat, akár csak a e, kollega a másik szakbizottság részéről. Ami az állásfoglalás tervezetet illeti. Ha elolvassuk, nem mondhatjuk, hogy e, minden válaszunk megvan, minden tervezhető, és az egész menetrend könnyen levezényelhető. Érdemes e, megpróbálni a megfelelő válaszokat megkeresni a még mindig szóban forgó kérdésekre. Például a két bíróság hatáskörei közötti illeszkedés, a Luxemburgi és a Strasburgi Bíróság közötti. A múltkor már beszéltünk erről a kérdésről, folytattunk róla némi vitát. Úgy gondolom, hogy további figyelmet kell fordítani erre, és mérehatóban kell tanulmányozni. Ugyanis a két bíróság hatásköre tulajdonképpen a jog alkalmazás területét jelenti. Nem olyan könnyű megvalósítani ezt a szerkezetváltást a gyakorlatban. Aztán az Európai Emberi Jogi Bíróság reformjáról is beszéltek a múlt alkalommal többen, és úgy gondolom, hogy ezt a reformot az Európai Közösségek Bíróságának reformja pandanyaként kell elvégezni, hogy a kettő kölcsönös legyen. kölcsönös kell, hogy legyen az emberi jogi és a közösségi bíróság átalakítása, különben nagyon bonyolultá válik a működés. Már most is nagyon bonyolult egyébként a bíróságok működése, de abban az esetben ellentmondásokhoz és jogütközésekhez, nem kívánatos eredményekhez vezetne a helyzet. Én nem hiszem, hogy az Európai Közösségek Bírósága bezárna, éppen ellenkezőleg szerintem gyorsabb fokozatba fog kapcsolni, és nagyon sok ügy várható, a közösségi bírósághoz fordulók, amennyiben nem nyernek elégtételt, az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulhatnak. Tehát már most felvetődik, hogy nem kellene valamilyen szinten egységesíteni a bíróságokat oly módon, hogy szinkronizáltabban működhessen az unió és a bíróságok. Végül az utolsó szempont, minnyáján tudjuk, hogy az emberi jogi bíróság döntései, amikor nemzeti jogrendre vonatkoznak, változásokat eredményezhetnek a nemzeti jogrendekben. Milyen következménye lehet ennek az unió számára, amikor az uniót szankcionálja az Európai emberi jogi Bíróság, akkor, amikor már az Európai Unió a az egyezmény rendszerének részét képezi majd, mert csatlakozott az ömörjogi egyezményhez. A múlt alkalommal már felvetődött ez a kérdés, de csak röviden beszéltünk róla. Azt hiszem, hogy érdemes lenne a szakbizottságokban foglalkozni ezzel, és a következő lépések előkészítéseként megvizsgálni ezt is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Amint láthatják, elég összetett problémák mindezek. Ezért tartjuk a meghallgatást. Most magam is szeretnék szólni, és elmondani, hogy elég fajsúlyos problémák vetődnek itt fel, például az alapjogi kárta, az attribúciós elv, Mindezek szerepelnek a jelentésben, nagyon sok pontosításra lesz szükség. Aztán mi az kapcsolódás nem csak a bíróságok között, hanem például a nemzeti jogrend, a nemzetközi jogrendek, a közösségi bírósága között, a nemzeti alkotmánybíróságok vonatkozásában. Nagyon sokat foglalkoztak már ezzel. Most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lép, ezek nagyon fontos kérdések, és pontosítani kell őket. Szerintem a jelentéskészítőjének foglalkoznia kell majd vele, de először hadd tegyük fel ezeket a kérdéseket a szakértőknek a meghallgatáson. Dáfúr! Elnök úr, egyetértek, hogy ez egy rendkívül bonyolult kérdés. könnyebb lenne a helyzetünk, hogyha spanyolból jó lenne a tolmácsolás minden nyelvre, pillanatilag nem ez a helyzet. Pontosan, világosan kellene látni, hogy miről van szó. Hogyha nincs első osztályú tolmácsolás, akkor ez nem valósítható meg. Másfelől indokolnunk kell azt a döntést, hogy megpróbálunk csatlakozni az emberi jogi egyezményhez, méghozzá határozottabban, mint eddig. Nem elég a szerződésre utalni, azt arra hivatkozni. A szerződés megfogalmazóinak szándékát is látni kellene, meg kellene mutatni, hogy miért fontos, hogy csatlakozzunk az egyezményhez. Ami a kártát illeti, ez egy quid pro quo volt. Kötelező jogerejűvé tettük, és így aztán egyfajta politikai alkú eredményeképpen úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk az emberi jogi egyezményhez. A, a, a, a britek fontos szerepet játszottak őket, rémisztette a gondolat, hogy az alapjogkártához kell csatlakozni. A parlament másfelől nagyon ragaszkodott az alapjogok védelméhez. Úgy gondolom, ahhoz, hogy jól értsék a politikai pártok, a mi nemzeti politikai pártjaink és a bírák ezt az egész folyamatot el kell e, magyaráznunk a jelentésben, hogy miről van szó. Hát a tanács nem fogja elmagyarázni. Az emberi jogi egyezményhez való ö, csatlakozást az alapjogi kárta kötelezővé tételének kiegészítéseként kell tekintenünk. Egyfajta segítségnyújtás, vagy szamárvezető ez a kárta alkalmazásakor. hiszen új hatásköröket kaptunk alapjogi téren. Ahogy a kettes bekezdés fogalmaz, azzal én nem egészen értek egyet. Ott az szerepel, hogy az EU hatáskörei nem bővülnek a csatlakozás miatt. Legalábbis első rátekintésre ez nem lehet igaz. az angol változatból idézek, lehet, hogy a spanyol nem így szól, de angolul mégiscsak így szerepel a szövegben. Mihelyt a Strasburgi Emberjogi Bíróság ban lesz egy bíránk, az már is az EU hatásköreinek a kibővítését jelenti. alaposan meg kell különböztetnünk az intézmények és az Európai Unió, mint olyan működési területét, hatáskörét. Az ötös bekezdésben a jelentés készítőjének igaza van, amikor azt mondja, hogy a csatlakozási döntésből három dolog ered, származik. De mivel mi vagyunk az alkotmányos szakbizottság, egy alkotmányügyi szakbizottság, nem mondhatjuk egyszerűen, hogy jogunk van három jelöltet ajánlani, vagy nevezni a miniszterek bizottságába. El kell kezdeni ezeknek a jogoknak az értelmezési folyamatát, a döntést házon belül értelmezni kell, és úgy lehet kiválasztani a jelölteket. Az Európai Bizottság fog ugye minket képviselni ott a miniszterek bizottságában. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdet ez, és Haregui úrnak szeretnék gratulálni, de még azt hiszem, hogy elég nagy utat kell megtenni ahhoz, hogy teljesen megfelelő legyen ez a jelentés. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is mindenek előtt gratulálni a jelentés tevőnek, akivel már lefolytattunk egy kis vitát erről a jelentésről. Úgy tűnik, hogy ez a dolog egyszerű. Tehát az, hogy csatlakozzunk az emberjogi egyezményhez. De azért ez valójában nem ennyire egyszerű, csak felszínen. Komoly kérdések is felvetődnek. Itt van például az alapvető az emberi jogok egyezménye ugyanolyan védelmet próbál biztosítani, mint a mi e, alapjogi kartánk. De ami a bírósági döntéseket illeti, más e, légkörben születnek meg ezek a döntések, az emberi jogi bíróság döntései, és e, nagyon széles körű védelmet biztosítanak, és Dafurnak igaza van, a, lehet, hogy végül is az intézmények kompetenciának a kiterjesztése lesz mindennek az eredménye, ha nem is közvetlen, de közvetett módon. Fontos és érdekes kérdések vagy pontok mindenek előtt a védelem nemzetközi jellege. Nagyon fontos az, hogy harmadik országok beli személyek is védelmet élvezhetnek. Nemzetközi együttműködésre van szükség, amely megvalósul azzal, hogyha az EU csatlakozik az Európai Jogi Egyezményhez. És úgy gondolom, hogy foglalkoznunk kell a kompatibilitás kérdésével is, azaz az EU joghoz való kompatibilitás kompatibilitás kérdésével. Nem minden tagállam ratifikálta mindazonáltal az Európai Emberi Egyezményt, például az Egyesült Királyság sem kérdezhetjük, hogy akkor eh, ilyen országokban hogyan tudunk eh, védelmet biztosítani a személyeknek. Természetesen a tagállamokban az alkotmány is biztosítja ezt a védelmet az alapjogok tekintetében, de azért egyre több olyan eset, olyan kérdés van, amelyeket az emberjogi bíróság eh, tud csak megoldani. Jellemzően kártérítési, kárpótlási kérdések is ebbe a kategóriába tartoznak. Az én hazámban Magyarországon például a 80-as években a szocialista kormány számos államosítási lépést tett. És mi történt? Úgy tűnik, hogy nagyon sok pénzt fizettek ki kárpotlás formájában azoknak a cégeknek, amelyeket végül is államosítottak, amiatt, hogy nem tartottak be egy sor olyan rendelkezést, amely az Európai Egyez, Jogi Egyezményben megfelelő védelmet biztosít. Hogyha tehát egy tagállam keresetet indíthat egy másik tagállam ellen, akkor felvetődik az a kérdés is, hogy milyen módon tudnak ezek a keresetek megfelelő módon lezárulni. A bírók állításának a jogával is foglalkoznunk kell. Azután itt van a 14. cikk, amelyben a szociális kartához való csatlakozásról van szó. Azt hiszem, hogy egy sor tagállam ebbe még nem egyezett bele, ezt nem hagyta jóvá. Ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Elnök úr, tehát még egyszer szeretnék ismételten gratulálni a jelentés tevőnek. Nagyon nagy teher nyomja a vállát ezzel, a feladattal és azt hiszem, hogy a 18-án sorra kerülő meghallgatás során, amire meghívtunk nemzetközi szakértőket, olyan embereket, akik sokat foglalkoznak az emberi egyezmény kérdésével, nyilván nagyon hasznos lesz, és segíti majd a munkánkat. Itt majd beszámolhatunk olyan részletkérdésekről is, amelyek talán nem nyilvánvalóak, de később nagyon fontossá válhatnak. Az Európai Parlament tehát segíthet így módon a tanácsnak a döntés meghozatalában, olyan módon, hogy tovább elemzi ezeket a kérdéseket, elmélyültebben foglalkozik a problémákkal, és nem csak egyfajta standardizált eljárással zárja le ezt a kérdést, mert hogyha a csatlakozás módja nem lesz a megfelelő, abban nagyon súlyos jogi konfliktusok és problémák adódhatnak a két bíróság között is, tehát a luxemburgi és a strasburgi bíróság között is. Köszönöm szépen, Bronz képviselő, parancsoljon. Köszönöm. Ezt a kérdést már korábban is feltettem, de ellentmondásos válaszokat kaptam. Amikor a spanyol elnökség képviselőjét kérdeztem, akkor ez a hát nem tudom, várjunk, még választ kaptam. Tehát a kérdés a következő. Hogyha csatlakozunk az Európa Tanács egyezményéhez, akkor az egyezmény az Európai Unió jogának a részévé válik. Vagy pedig eh, egyszerűen eh, egy eh, nemzetközi egyezményhez való csatlakozás jelente a dolog. Ez nagyon fontos, mert hogyha az egyezmény, az emberi egyezmény így az EU jog részévé válik, akkor ezt ki lehet kényszeríteni nem csak a Strasburgi Bíróságnál, az Európa Tanács Bíróságánál, hanem a mi saját bíróságunk előtt is, a Luxemburgi Bíróság előtt is. Ugye? Ez így van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Medezze Vigor. Nagyon szeretnék gratulálni ez a kiváló munkához. Komplex kérdésről van szó, és gondolom valamennyien egyetértünk ebben. Az előttem szóló is elmondta, hogy jó dolog ez a csatlakozás, de itt egy elvi megállapodásról van szó, egy olyan elvi megegyezésről, amelyhez azért nagyon sok probléma és nehézség is társul. Emlékszünk még a konventben az alapjogi karta kapcsán lefolytatott viták során is elég sokat szenvedtünk. Most itt alapvetően fel kellene karulnunk ezt a gondolatot. A csatlakozás az emberi egyezményhez egy politikai paktum része tulajdonképpen. És ehhez hozzá tartozik az is, hogy az alapjogi karta is most már jogilag kötelezővé vált sokan európai kormányok képviselői korábban amellett szóltak, hogy ne bonyolítsuk itt túl a helyzetet azzal, hogy két különböző bíróságunk lesz az alapjogok tekintetében, hogy két bíróság is foglalkozik majd az alapjogok védelmének a kérdésével. A horizontális rendelkezések kapcsán pedig gondoskodni kell arról, hogy ne lehessenek ellentmondások. Az alapjogi karta, a római szerződésekben gyökerező jogokat tartalmaz a Strasburgi Emberjogi Bíróság ugye eznek alapján dönt, és mi mindig azt mondtuk, hogy gyakorlatilag az Európai Emberjogi Egyezmény ugyanolyan szellemben született meg, mint a közösségi jogszabályok, és emiatt a közös szellemiség miatt akarunk csatlakozni az egyezményhez a mi alapjogi kartánk válik teljessé az egyezményhez való csatlakozásunkkal, és ez rendkívül fontos. Az egy pont négy pontban azt olvashatjuk, és ez nagyon lényeges, hogy az Európai Unió autonóm, és elsőbséget élvez az uniós jog. De Strasbourgban az egyezmény alapján ítélkezik a bíróság, ez nem egy egyetemleges jogszolgáltatás. Az aláíró tagállamoknak kell gondoskodni, tehát a tagállamoknak kell gondoskodni az alapjogok védelméről és a betartásáról. Az emberjogi bíróság nem egy egyetemleges bíróság. Ami pedig eh, a vitás ügyeket eh, illeti, a 34. cikk és az apa leírt eh, körülmények a mérvadók. Azaz nem arról van szó, hogy a Strasburgi Bíróság helyettesíti majd a nemzeti bíróságokat, nem, ezek továbbra is működnek, gondoskodnak továbbra is az egész Európai Unióban az alapjogok védelméről. Az Európa Tanács országai tekintetében pedig a Strasburgi Bíróság tölti be ezt a funkciót. Lefolytattunk már korábban is több vitát az időpont kérdéséről. Most a hatodik pontban a jelentés, tevő véleményem szerint jól döntött amikor azt mondja, hogy itt nem jó, hogyha a mi tagállamok egymás ellen indítanak majd kereseteket, mi egy közös jog alapján együtt akarunk tevékenykedni, és ezért nem akarhatjuk azt, hogy egymás ellen nyújtsunk be kereseteket, vagy indítsunk pereket. Én ezt jó gondolatnak tartom, támogatom, és az első vita során is ezt az álláspontot képviseltem, bár akkor még ez a dolog így kérdőjelesen megoldatlan változatlanul maradt. Madridban az elnökség néhány napja egy vitát folytatott le, és Antonio Vittorio felvetett valamit, amit, amire most szeretnék emlékeztetni itt aggódik. És véleménye szerint meg kell feketeni ezt a kérdést, hogy az Európai Unió egyezményhez történő csatlak létrehozása kapcsán mi történik a sok fenntartással és kivétellel? Következőt mondtam. Előfordulhat, hogy bizonyos jogok, amelyeket az Európai Unió garantál, esetleg megkérdőjeleződnek bizonyos fenntartások révén és szerintem jó, hogyha ezzel a gondolattal elmélyültebben foglalkozunk. A harmadik pontban van szó erről, és Vittorio ezzel kapcsolatos aggájainak hangot is adott. Azután szólnunk kell még egy másik kérdésről is, mégpedig eh, arról, hogy az Európai Unió milyen képviseletet kap a miniszterek eh, bizottságában, hogyha mondjuk egy olyan, ügy, egy, mondjuk egy olyan ügyben, ahol az EU-t elítélik én mindig ezt, vagy korábban, amikor az a tanácsban tevékenykedtem, akkor a másik oldalról is megéltem ezeket a e, ilyen ügyeket, és azt hiszem, hogy a tagállamok nagyon is tiltakoznának az ellen, hogy ilyen esetben a szőket elítélő emberjogi bíróság ítéletet érvényesítsék, vagy végrehajtsák, és ezt nagyon nagy határozottsággal fogják megtenni. Ki képviseli majd az Európai Uniót? És hogyha a bíróság elítéli az EU-t, akkor hát ki fogja megvédeni az állandó képviselők közül ki gondoskodik majd arról, hogy a bíróság döntéseit végrehajtsák. Tehát ilyen kérdésekről és meg több másról biztos, hogy tovább kell gondolkoznunk. Végezetül szeretnék még egy más kérdést is felvetni, a kilencedik pont kapcsán, tehát a jelentés kilencedik pontja kapcsán, itt világosan szeretnénk látni. Amikor itt eszmecserét folytatunk a csatlakozás egyezményhez való csatlakozásról, a bíróság döntéseiről, a Strasburgi Bíróság döntéseiről, akkor mindig van egyfajta kísértés azzal kapcsolatban, hogy már előre megpróbálunk valamilyen formulával egy megoldást kínálni egy hipotézis alapján. A kilencedik pontban foglalt javaslat tulajdonképpen helyes nem kell túl konzervatívnak lenni ahhoz, hogy az ember biztonságot akarja, vagy szeresse. Valamennyire szeretjük a biztonságot de különösen a jog világában nincs mindig teljes bizonyosság. Lesznek konfliktusok a Strasburgi és a Luxemburgi bíróságok között. Nyilvánvaló, lesznek ilyen viták, lesznek konfliktusok és ugyanígy alkot, nemzeti alkotmánybíróságok és az e- Európai Bíróság között is vannak konfliktusok. És hogyha azt úgy teszünk, mintha egy ilyen vegyes bizottság vagy valamilyen közvetítést, békéltetést ellátó szervezet minden esetben megoldhatja az ilyen konfliktusokat, hm, hát nem tudom. A demokratikus államoknak ugye az a nagy előnye, hogy jogállamok, jog talaján mindig megfelelő, jogilag korrekt megoldásokat próbálnak találni, de hát azért értelmezési különbségek is lehetnek, ezért ezen is még talán dolgozni kell. És végezetül, elnök úr, még egy utolsó észrevételt, ha megenged. A jelentés tevő szól a tárgyalási mandátum kérdéséről is. Mi szeretnénk, hogyha a parlament részt venne a tárgyalásokban. Jó, itt persze megint fennáll az a lehetőség, hogy kihagynak minket, elég jól ismerjük már az ilyen eseteket. Ezért csak azt akarom mondani, hogy véleményem szerint a parlament igenis hozzájárulhat a problémák a akár a későbbiek során felmerülő problémák megoldásához, és egyfajta pedagógiai feladatot is ellátunk ezzel a jelentéssel. Jó lenne, hogyha részt vehetnénk a tárgyalásokban. És a meghallgatás, amit lefolytatunk, majd jó lenne, hogyha azt eredményezné, hogy nem csak igent vagy nemet mondhatunk majd a tárgyalási folyamat végén, hanem részt vehetünk abban és alakíthatjuk. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Úr, gratulálok koordinátoromnak a kiváló gondos munkához, és egyetértek görög képviselőtársammal, hogy ez egy nagyon gondos munka, rengeteg egyeztetést igényelt, és azt kell mondjam, hogy ha végignézzük tartalmában, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon gondosan számos fontos dologra kitér. Nyilvánvaló, hogy az alapjogi kárta válik ezáltal teljes. Nagyon fontos az, hogy kiemeli és összeszed azokat a férveket, hogy az uniónak az emberi egyezményhez való csatlakozása miért is fontos. Tehát fontos az, hogy tisztában legyünk, hogy ez mit is fog hozni. Az is nagyon fontos természetesen, hogy ez a, ez a lehetőség, ez az egyezményhez való csatlakozás nyilvánvaló az alkotmányos jelentőséget is megnöveli egyúttal, és fontos az, hogy döntő lépésnek számít az egyezményhez való csatlakozás. Meggyőződésem, hogy élt a jelentéstevő azzal az eszközzel, hogy nyilvános meghallgatást szervezzünk, hiszen meggyőződésem, hogy az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy minél inkább megpróbáljunk kapcsolatot Eh, tartani eh, a legjobb szakemberekkel. Fontos az, hogy Vivian Redding eh, alelnök asszony, aki felügyel az emberi jogokat, és ebben egy világos képet adhat, hogy egyébként az Európai Bizottság hogyan, hogyan látja ezt az ügyet. Én gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, meggyőződésem, hogy az itt elhangzott vita is segíteni fogja őt abban, hogy ebből egy kiváló anyag szülessen. Köszönöm szépen, elnök úr! Honorable... Messerschmidt kollega. Tvivl om, at øh, der vil ske store forandringer i ikke mindst øh, EU-domstolens arbejde. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy az Emberi Jogi Bíróság működése teljesen át fog alakulni, mihet csatlakozunk az Emberi Jogi Egyezményhez. 1986-ban már felvetődött, hogy az alapjogok, a közösségi vívmányok joganyag részét képezik. Minden esetre nagyon jó, hogy ezt a meghallgatást megtartjuk, mielőtt még konklúziókat vonnánk le. A meghallgatáson egy sor tényezőt meg kell vizsgálni, hiszen nagyon sok minden bonyolíthatja ezt a csatlakozást. Nem szabad politikai nyilatkozatokat tennünk, inkább a meghallgatás után hozzuk meg döntéseinket. Már a múltkor is felvetődött azonban, hogy a bírák mennyiben vehetnek részt olyan ügyek tárgyalásában, ahol saját országuk vádlott, vagy alperes. Ugyanis furcsa helyzet lenne, hogyha ez is előfordulhatna. Mégis azt válaszolták nekem, hogy ez nem jelent problémát, és az a hagyomány, hogy ilyen esetekben a bírák tartózkodnak a véleményük nyilvánításától, mert mint azok, akik érintettek. A jelenleg tárgyat jelentésnek ezzel a kérdéssel is foglalkoznia kell. Véleményem szerint fontos, hogy a kérdésnek ezt az aspektusát is megvizsgáljuk, tehát uh, nagyon nagy kíváncsisággal várom tehát a meghallgatást. Mielőtt Zseregi úrnak megadnám a szót a vita lezárására, két metodológiai, módszertani problémát is szeretnék felvetni, kíváncsi vagyok a véleményükre. Először is egyértelmű, hogy a meghallgatás előtt nem tudunk módosítókat készíteni. Viszont mivel a téma nagyon bonyolult, jó lenne talán, hogyha lenne egy kis gondolkodási időnk is a meghallgatás után. Hiszen a spanyol elnökség kérésének megfelelően igyekezhetnénk is a fél év végére lezárni ezt a munkát, de az a véleményem, hogy a meghallgatás után kellene inkább a módosítók határidejét kitűzni. Kérdésem, egyetértenek-e ezzel, észszerűnek találják-e ezt? Második kérdés, a meghallgatások fontosak, és a vitából is azt szűrtem le, hogy sokunknak pontosításokra, információkra van szüksége tehát meg kell kérdezni a szakértők véleményét a bonyolult kérdésben, vagy inkább a jelentéstevőnek és a parlamenti képviselőknek, illetve a szakbizottsági elnöknek előre kellene inkább feltenni kérdéseit, szempontjait, hogy ne legyenek túlságosan általános előadások? Zseregi úr. Azt aportaciones me parecen del máximo interés. Nagyon érdekes volt minden hozzászólás, és mindenkinek szeretném megköszönni a kérdéseket, mindazt, amit elmondtak. Azt hiszem, hogy valóban lesz még lehetőségünk, alkalmunk arra, hogy kimerítő válaszokat adjunk a felvetésekre. Most megpróbálok néhány kérdésre válaszolni, de hogy visszatérjek arra, amit az elnök úr mondott, véleményem szerint az egész szakbizottság egyetért azzal, hogy több időt kell szánnunk majd még a módosító indítványok benyújtására. Május 18-án majd a szakértők válaszolni fognak a kérdésekre, hiszen nagyon sok az előzőben feltett kérdés közül természetesen majd nyilván, hogy megválaszolásra kerül. Én most nem kép képviselek mindenkit. Messerschmitt úr például bíró a jelenlegi Európai Bíróságnál, és válaszokat fog adni olyan kérdésekről, amelyekre már van megfelelő szabályozása a rendelkezésekben. Tehát eljön egy bíró, és válaszolni fog. Tehát logikus, hogy Messerschmitt úr a saját kérdésére fog válaszolni. Sok más kérdés is feltettek a kollégák. Az egyik ilyen például a nemzeti jog érintettségének a kérdése, mennyiben érinti az egyezmény a nemzeti jogot. Nos, elnök úr, véleményem szerint nagyon észszerű lenne, hogyha ugye 18-án sor kerül a meghallgatás, és meghallgatásra, és utána adjunk még további 8-10 napot a képviselőknek a módosító indítványok benyújtására. Szerintem jó lenne tehát, hogyha lenne néhány hetünk, és így a képviselők eh, valóban ki tudnák munkálni a módosító indítványaikat, kicsit több idejük lenne erre. Azután önökkel együtt megpróbálnánk eh, mindent eh, a mindennek az alapján egy eh, optimális jó szöveget közösen megalkotni. Véleményem szerint a spanyol elnökség eh, igazából másodlagos szerepet játszik, nem a, ezzel kell foglalkoznunk. Hát fontos az, hogy a bizottság, az Európai Bizottság kapja meg a tárgyalási felhatalmazást eh, májusban, tehát addigra többé-kevésbé el kell, hogy készüljön itt a parlamentben a jelentés, eh, és a plenáris ülésen is ezt addigra már meg kell tárgyalni. Ennyit a munkamódszerről. Most csak egész röviden, hiszen később nyilván még sokkal több időnk lesz arra, hogy alaposan megvitassuk ezeket a kérdéseket. Én most azokra szeretnék, azokra a kérdésekre szeretnék kitérni, melyek szerintem a legfontosabbak. Mindenek előtt a két bíróság, a luxemburgi és a strasburgi bíróság szerepe, illetve a kapcsolatuk. A Strasburgi Bíróság egy nagyon sajátos szakosodott bíróság az, arról, azon őrködik, hogy az államok, illetve csatkozás után az Unió bíróság eljárásai hogyan zajlanak az emberi jogokkal kapcsolatban különösen. Vannak függvényében, hogy hogyan szerveződnek a dolgok, általában az ilyen, kérdés, az ilyen dolgok a tagállamokban a legfelsőbb bíróság elé kerülnek, mint a legfelső fokon. Most itt Európában az emberi egyezmény alapján a, az Európai Emberjogi e, Bíróság e, foglalkozik ezzel az Európa Tanács kontextusában, az EU-ban pedig a Luxemburgi Bíróság abban az esetben, hogyha európai jogról van szó, vagy közösségi jogról van szó, hogyha meg kell ítélni e, valamilyen bíróság eljárásának a jogszerűségét. De az európai polgárok elmehetnek a legfelső fokig a saját országokban, illetve Európában is. És hogyha most még ehhez hozzáteszük azt is, hogy az európai polgároknak joguk lesz eh, arra is, hogy a Strasburgi Bírósághoz forduljanak, akkor eh, ezt megtehetik. Hogyha úgy gondolják, hogy az emberjogi egyezmény sérült, akkor jogosultak lesznek eh, az emberjogi bírósághoz fordulni, ugyanis ez az a bíróság, amely őrködik az emberi jogok tiszteletében tiszteletben tartásán, és azon, hogy az Európai Emberjogi Egyezményt mindenütt betartsák. És ezek természetesen kötelező jogi rendelkezések. Ezek Eh, az Európai Unió aláveti magát eh, mind a két bíróságnak, eh, hiszen az Emberi Bíróság feladata az, hogy őrködjön az emberi egyezmény betartásán, a egyes tagállamok is, és az Unió is alárendelik magukat ilyen módon ennek a bíróságnak, és hogyha feltesszük a kérdést, hogy miért, akkor erre a válasz az, hogy tulajdonképpen az Unió minden tagállama csatlakozott már, a, vagy részese az Európa Tanácsnak. Most, most miért az Unió csatlakozik? Hát azért, mert az Európai Unió politikailag és gazdaságilag is egy fontos szereplő, de mindenek előtt az jellemzi, hogy egy értékközösség értékeket véd és tartad be, és ezeknek az értékeknek a középpontjában állnak az emberi jogok. Ez most már egy szisztematikusabb, rendezettebb formában tudja majd megtenni az Európai Unió. Már a kartában, az alapjogi kartában is ez rendezettebb formában e, valósult meg, és a karta most már a szerződés részévé vált, a hatodik cikk alapján kötelező joggá vált, és ezért léphet, csatlakozzunk az emberi egyezményhez is ennek az alapján, a saját alapjogi kartánk alapján, hiszen ez is gyakorlatilag ugyanazokat az emberi jogokat hivatott védeni, mint a, az egyezmény. Dafur felvetett egy nagyon érdekes gondolatot. Itt azt mondta, hogy nem annyira pedagógiai színezetet kellene adni, hanem inkább politikait. Azt hiszem, többen is ehhez hasonlót mondtak És én nagyon jónak tartom azt, hogy Dafur, Mendez de Vigor, az egész vita kapcsán, az eszmecsere kapcsán, és már azt megelőzően is nagyon komolyan részt vettek ebben a munkában, csak elég későn érkeztek az ő gondolataik. Itt az emberek jogait akarjuk védeni, hiszen ezek azok a értékek, amelyek eh, leginkább meghatározzák az Európai Uniót. Nagyon jónak tartom, hogy most ez ebben a formában is megtörténik. És én is egyetértek azzal, amit Daffur is mondott, hogy fontos a magyarázat, eh, és még elmélyültebben kell elemezni sok dolgot. Hát én most először, persze első nekifutásban egy jelentést készítettem, aminek a eh, hossza azért korlátozás alá esik, nem lehet túl terjengő, jelentős vagy terjedelmes. Itt van egy másik kérdés, a kompetenciák, a hatáskörök kérdése. Mi a szerződésben foglalt felhatalmazásra hagyatkozhatunk, tudjuk, hogy nagyon érzékeny kérdések ezek a tagállamok számára. Az országok általában azt mondják, hogy jó, elfogadjuk az egyezményhez való csatlakozást, de ez nem eredményezheti azt, hogy az EU kompetenciája bővül. Pedig szerintem igen, ez fog történni. Nyilvánvaló, hogy az uniós hatáskörei bővülni fognak. Valóban a, ebben a szövegben csak a szerződés szövegétből emelünk ki, emeljük ki a legfontosabb részeket, és ez nyilván az, hogy kötelező érvényű lesz az egyezmény. Itt van azután a bíróság, itt van a bírák kérdése. Örömmel várom a módosító indítványokat, de szerintem a jelentésben azért világosan kell fogalmazni, hogy mit jelent az egyezményhez való csatlakozás ebből a szempontból hogy most meghatározzunk egy eljárást arra, hogy hogyan tesz az Unió majd javaslatot a, az őt képviselő bíróra, hát jó, megtehetjük, de szerintem ezzel túl messze mennék. De, mint mondtam, nyitott vagyok minden jó gondolatra. Arról is beszélnünk kell, hogy hogyan történik majd a csatlakozás. Az AFET készített egy javaslatot, ami szerint biztosítani kell azt, hogy kép az Európai Unió és a parlament képviselet kap az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. Hát ezzel kapcsolatban vannak azért aggályai, mert ez nem egy ilyen egyszerű dolog. És az, hogy csak ott szorványosan megjelenünk, hát ez nem megy. A parlamenti közgyűlés ezt nem tudja elfogadni. Emellett a 27 tagállam úgyis képvisel minket, hiszen a 27 tagállam eh, oft ül az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében, és eh, tud, és ők tehetnek a javaslatot bírákra, hiszen tagjai a közgyűlésnek. Elnézést, hogyha kicsit hosszasabban válaszoltam, de nagyon fontos az, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, milyen szerepet játszon az Európai Parlament a tárgyalások során. Hát azt hiszem, hogy Bronx úrnak tulajdonképpen már válaszoltam, ő ezt a nagyon konkrét kérdést tette fel, de Messerschmitt úrnak is hagyd megyek még valamit. A bírák, hogy a bírák a saját országokkal kapcsolatos ügyben nem szavazhatnak, az, az egyértelmű, ez így van benne az egyezményben is vannak rendelkezések. Tehát a bírák um, jelen lehetnek az ilyen viták során, elmondhatják, hogy esetleg a saját joguknak milyen sajátos jellemzői vannak, elmondhatják azt, hogy uh, miért létezik ez vagy az a törvény a saját uh, országukban, de nyilván nyilvánvaló, hogy az ítélettel vagy döntés meghozatalában nem vehetnek részt. Nos, 18-án részletesen foglalkozhatunk még ezzel a kérdéssel a meghallgatás során, és hogyha az elnök úr egy kicsit több időt ad majd a módosító indítványok benyújtására, akkor eh, biztos vagyok abban, hogy egy eh, nagyon fontos és jó dokumentumot tudunk elkészíteni. <laughs> Köszönöm, akkor ezzel ezt a vitát lezárjuk. Most szükségünk van időre, hogy elgondolkozzunk, legalább egy hétre a meghallgatás után ahhoz, hogy módosítékat be tudjuk nyújtani. 25-e, március 25-e lesz a módosítók benyújtásának határideje. A probléma részben abból áll, hogyha eleget akarunk tenni a spanyol elnökség kérésének, hogy a hat hónap a soros elnökség lejárta előtt oldjuk meg a kérdést, akkor többet kell tennünk, mint pusztán a feltételeknek eleget tenni és így talán nem lenne rajtunk az a nyomás, hogy plenárisra vigyük a dokumentumot, vagy a másik megoldás, hogy a módosítók benyújtása után és a szakbizottsági szavazás után foglalkozunk ezzel továbbra is. Hogyha a hat hónaphoz akarjuk magunkat tartani, amit az elnökség kért, akkor a határidők, határidőt módosítók benyújtásnak határidejét ki kéne tolni, és külön ülést is tartanunk kéne, ha úgy érzik, hogy erre szükség van. Ha nem érzik úgy, hogy erre szükség van, illetve nincs szükség arra, hogy a soros elnökség e, alatt lezárjuk ezt az ügyet, akkor később kerülne plenárisra az ügy. Mendes még úr. Azt gondolom, hogy itt nem egy előzetes jelentésről van szó, egy mandátumhoz, amit a tanács a bizottságnak meg akar adni, nem kell elhamarkodnunk a dolgokat, időt kell szánni erre a témára, el kell gondolkodni. Ezek ugyanis nagyon bonyolult kérdések. És ami a, a szakértőket illeti, akik a meghallgatásra jönnek, ha a, túl szoros határidőt szabunk meg a módosítók benyújtásához, akkor hogyan vehetnénk figyelembe mindazt, amit elhangzik a meghallgatáson? Számunkra fontos ügyről van szó, de a tanács tárgyalásai nem pusztán a mi állásfoglalásától függenek. Mi ezt figyelemmel kísérjük, de nem alapfeltétlen a tanácsi tárgyalásoknak. Nem kell túlzottan gyorsan cselekednünk, nem kell pluszülést szerveznünk. Én ezt a jelentéstevőnek is mondom, ez a két dolog nincs olyan szoros összefüggésben egymással. Nagyon bonyolult kérdésekről van szó, és azt gondolom, hogy mindenhez megfelelő időt kell hagyni. Mindezt értelmeztem is ezáltal, illetve amit a jelentéstevő mondott. A titkárság azt javasolja a módosítók kapcsán, hogy május 4-e legyen a szavazás, és utána júniusban kerüljön plenárisra a téma, de természetesen eh, bizonyos szempontból rugalmasaknak is kell lennünk, nagyon sok kérdésről kell szavazni mindennek kapcsán. Ha túl gyorsan cselekszünk, akkor még több problémát vonunk magunkra, az elhamarkodottságban. Tehát május 4-e a módosítók benyújtásának határideje, és a júniusi plenárison kerül ez a téma sorra. Már 6 óra van, de még két témát kell megtaglalnunk, és ezek nagyon fontosak, és ezekről szót kell ejtenünk feltétlenül. Meg kell próbálni nagyon rövidre fogni a mondandónkat. Az egyik pont az eljárási szabályzatnak a Lisszaboni szerződéshez való igazítása. David Martin a jelentéstevő. Nagyon röviden emlékeztetnék arra, hogy már vannak elfogadott módosító indítványok, és van egy másik csoport, ide azok a módosítók tartoznak, amelyeket még nem fogadtunk el. Ezek nem kapcsolódnak szorosan a Lisszaboni szerződéshez, hanem más témákat is érintenek elhalasztásra került a szavazás, aztán februárban megint elhalasztásra került mindez, és egy kicsit várakozó pozíció alakult ki. Itt például a nemzeti parlamentekkel való kapcsolat is szerepel, illetve a a plenáris és a soros elnökség közötti felelősség megosztás, valamint az immunitás, az immunitás megindoklása. Egy olyan téma, amelyről már beszéltünk, és döntöttünk. Itt elhangzott az, hogy ezt egy kicsit pihentessünk, és nézzük meg a problémát még egyszer. Egy munkacsoport kezdi majd meg működésén. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatartás témájában hogyan lehetne az együttműködést javítani. A jelentést májusra kell elkészíteni és vannak más módosító indítványok, amelyeket szintén nem sikerült elfogadni, de ezek nem vonatkoznak mind feltétlenül a Lisszaboni szerződése. A nemzeti parlamentekkel való kapcsolat és ennek ellenőrzése természetesen fontos. Itt eljárásbeli módszertani kérdésekkel foglalkozunk. Én úgy érzem, hogy döntést kell hoznunk, természetesen a jelentéstevőket is meg fogjuk hallgatni, és vannak politikai problémák is, amiket meg kell oldani, amelyekben nem sikerült megállapodásra jutni. Ellenőriznünk kell azt, hogy mi történt, tehát, hogy valamelyik szakbizottságot is meg kell hallgatni, és most megadom a jelentéstevőnek a szót. Nagyon rövid leszek, hiszen részletes bevezetőt tartott az elnök úr. Egyenlőre várakozó állásponton vagyunk. A jelentés nem Eh, Lisszaboni szerződésre vonatkozó eh, része kapcsán nem alakult ki még vita, ez az ügy még mindig napi renden van. Nem túl nagy a lelkesedés, nem érdekli nagyon a képviselőket ez a pont. Ami a teljesbeli részt illeti, ez a jelentés nem került vissza a szakbizottsághoz, hanem a plenáris foglalkozott vele, illetve a még fennmaradó szavazásokra kell várni, tehát meg, újra megnyithatjuk ezt a témát, megvan az összes módosító indítvány, a beadási határidőt nem nyithatjuk meg újra. Egy kicsit megfenek lett ez a téma. A Nemzeti Parlamentek munkacsoportja már felállt, az elnök úr beszélt velem, és nem szeretném május előtt közbelépni, mi addig, amíg a nemzeti parlamenteket nem kérdezték meg, és a büróval kapcsolatos kérdések is vitatottabbá válhatnak. Ezek a problémák egyre inkább begyűrűztek. Mi a megoldás? Az egyetlen megoldás, amit én lehetségesnek tartok, vagy a plenárison a, a meglévő képviselőkről szavazunk, a többit pedig a hát belátására bízzuk, vagy pedig május után reagálunk, ez azonban nem túl pozitív, hiszen januárban kerülne vissza plenárisra. A harmadik eh, talán legjobb megoldás, de ez a szakbizottság is dönteni, hát ennek a szakbizottságnak is döntenie kell ebben, tehát informális módon is lehet kompromisszumokat kialakítani, én, mint jelentéstevő például, és ezeket a kompromisszumokat még a módosítók benyújtása előtt röviddel is kidolgozhatja. És lehet, hogy nem sikerül ebben a szakbizottságban konszenzusra jutni, de legalább arra kell lehetőséget biztosítani, hogy a még nyitott kérdésekben egyértelmű véleményt képviselhessen ez a szakbizottság. Köszönöm szépen! Uh, Mr. President, um... Elnök úr, azt gondolom, hogy a jelentéstevő javaslata támogatható. Én ezt követem, nem kéne ezt így a levegőben hagyni, az ügyjel foglalkozni kell. Úgy érzem, hogy legalább meg kell próbálnunk a kérdést megoldani. Én elfogadom Martin úr javaslatát. Köszönöm szépen. Daffur, én is egyetértek. Azt gondolom, hogy vannak más ügyek, amelyeket felfedeztünk a szerződés hatályba lépése óta, amelyekkel szintén foglalkoznunk kell. Tehát az ügyet még nem zártuk le, és hogyha sikerül egy eh, megfelelő kompromisszumot kidolgozni a szakbizottságban magunk között, akkor ezt a plenáris is támogathatná. Köszönöm. Martin, vuole reagire? Martin úr, kíván reagálni? Nagyon röviden. Nagyon örülök, hogy Dafur és Megyezdevégo úr támogatják a javaslatomat. Az egyetlen dolog, amit szeretnék mondani, és őszintén mondanám, a kompromisszumoknak tényleg kompromisszumosnak kell lenniük. A hogyha teljesen új témákat hozunk be, akkor nem fogjuk tudni ezeket a szolgálatokat kialakítani. Csodálatos ez az egyetértés, mondja az elnök. Mártin úr javaslatát úgy tűnik, hogy egyhangulag elfogadták, és igazi módosítókat kérünk benyújtani győzedelmes módosítókat, ahogy Dafur fogalmazott, amelyeket március 17-i ülésünkön fogunk megvitatni. Tehát 18-án lesz a meghallgatás, 17-i a határidő akkor, ha ez megfelel. Jó, következik a következő napi rendi pont. Még négy ponttal kell foglalkoznunk, Mendez de Vigo úrra jelentéskészítő mindegyiknél. A pénzügyi um, rendszer felügyeletéről van szó, a pénzügyi kockázatok uh, elkerüléséről. Természetesen mi véleményt alkotunk csak, a gazdasági szakbizottság az illetékes, az Európai Bankfelügyeleti Hatóságról, az Európai Értékpapírfelügyeleti Hatóságról, az Európai Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíjfelügyeleti Hatóságról, a pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete, és az Európai Rendszer közötti létrehozása a negyedik téma. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon röviden fogok szólni, powerpointos uh, szlájdokat fogok vetíteni, mert nagyon uh, szakmai a kérdés. Mi a helyzet ezzel a rendelet tervezettel? A 2008-as pénzpiaci válság miatt az európaiak ráébredtek, hogy Európában nem megfelelő a pénzügyi rendszer felügyelete, és nagyon törékeny ez a rendszer. A válság rávilágított, és Dölor úr is végezett, végeztetett már egy tanulmányt korábban, az Európai Bizottság javaslatai minimális javaslatot jelentik a Lahozier jelentésből. Ugyanis az Európai Bizottság nem tudta végigvinni a Larosier bizottság javaslatait. Aztán egyes javaslatok messzebbre mennek, és sokan kritizálják az Európai Bizottságot, hogy inkább lefelé korrigált. Ez az első premissz, amiből a parlamentnek ki kell indulnia. Az az álláspont, amit én fogok most ismertetni, itt Margályó úr Um, Skinner uh, úr, Gigold kollega, Guller uh, uh, kolléganő megkérdezése után kerültek kialakításra. Mi nem csak a tanácsnál, hanem a bizottságnál is messzebbre mennénk a javaslatainkban, a Larozier bizottság javaslatai alapján. Az Ekon szakbizottság jelentéstevőivel szorosan együttműködtem. Hárman közülük ugyanolyan optikával éltek, mint én, a negyedik azonban nem. Tehát a bizottság négy javaslatáról nyilvánítunk véleményt, a bizottság javaslataihoz módosításokat javaslok. Nézzék a két képernyőt, megpróbálom elmagyarázni, hogy mire vonatkozik a bizottság javaslata. Európai pénzügyi felügyeleti rendszer létrehozását célozza, ami két részből állna, nemzeti felügyeleti szerveké lenne a fő hatáskör. A bankszektorban, értékpapírszektorban, biztosítás, stb. Tehát a nemzeti szinten az övék lenne a fő szerep. Aztán lenne egy európai felügyeleti szerv a bankok fölött, a biztosítók fölött, a nyugdíjintézetek fölött, illetve egy, kock, egy rendszerkockázati felügyeleti szerv is. Mi a célja ennek az új rendszernek? Nos, több célja is van. Nagyon röviden foglaltam ezt össze. Először is szakmai normák kialakítása, a közösségi jog koherens alkalmazása, sürgős esetben beavatkozás, a nézeteltérések rendezése, a határokon túlnyúló jogviták rendezése, amikor mondjuk egy bank több országban is jelen van, végül pedig egy pénzügyi védelmi alap létrehozása európai szinten. Itt alapvetően a bankszektorról és a pénzpiacokról van szó ami a szakmai normákat illeti, vagy technikai normákat, mit tartalmaz a bizottság javaslata, ami 2009. szeptemberében született? Nem homogén normákról van szó benne. A Lisszaboni szerződésnek megfelelően delegált aktusokról van szó A 190-es cikkben szerepel az ő jogi helyzetük, amikor egy európai felügyeleti szerv ilyen normákat alakít ki, konzultációs alapon kell, hogy elfogadja őket. Mit mond az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban? Azt mondja, hogy az Európai Bizottságnak küldik meg ezeket a javaslatokat a szervek. Ki fogadja el őket? Mi azt mondjuk, hogy mivel delegált aktusról van szó, a parlamentnek és a tanácsnak is meg kell őket küldeni. Mindezek a technikai normák, amelyeket az európai felügyelet javasol, és megküld az Európai Bizottságnak. Nos, hogyha a bizottság elfogadja őket, nagyon jó, akkor küldjék tovább nekünk, illetve a tanácsnak, és hogyha mindenki jóvágyja őket, akkor jóvá teszik a hivatalos labban. Most, hogyha nem ért egyet a parlament és vagy a tanács, akkor mi történik? Ellenvetéseiket megteszik, és akkor nem fogadják el ezeket a normákat, hiszen delegált aktusról van szó. És mi van akkor, hogyha már a bizottság sem ért egyet az Európai Felügyeleti Szervert a javasolt normával? Nos, a bizottság javaslata szerint ilyenkor nem történik semmi, nem kerül elfogadásra, vagy módosítják. Úgy gondoljuk azonban mi, hogy minden ilyen javaslatról tájékoztatni kell a parlamentet, a tanácsot, nagyobb átláthatóságra van szükség, és indokolnia kell az Európai Bizottságnak azt is, hogy miért utasítja el a norma elfogadását. Egyébként ez nem szerepel persze az Európai Bizottság javaslatában, és az sem szerepel, hogy vissza lehet vonni az ilyen delegált aktusokat, pedig a parlament és a tanács így dönthet. Ilyenkor aztán nem születik akkor új norma. Ez sem szerepel tehát az Európai Bizottság javaslatai között. E három sajátosság az Elkonszak Bizottság jelentésében szerepel, talán azzal a kis eltéréssel, hogy az Ekonszak Bizottság azt mondja, hogy ha nézeteltérés van, akkor a parlament gazdasági szakbizottságát kell tájékoztatni. Mm. Számomra ez nem ennyire egyértelmű hogy kit kell először, hogy most a parlamentet kell először az Ekonszak Bizottság szerint, de szerintem az a lényeg, hogy a parlamentet és a tanácsot is tájékoztatni kell. Na most mi a helyzet akkor, hogyha egy nemzeti hatóság nem jól alkalmazza a közösségi jogot? Nos, azt mondjuk, hogy ha a közösségi jogot rosszul alkalmazzák, akkor a parlament is kérheti, hogy hogy vonják be. Ez szerepel itt ezen az ábrán. Mi a helyzet a sürgős beavatkozásokkal? amikor a pénzügyi stabilitás kerül veszélybe. Gulár asszony jelentéséről van itt szó. Sürgős esetben az igazgatóság úgy dönthet, hogy sürgős egy vészhelyzet van, mi úgy gondoljuk, hogy nem a felügyeleti szervnek kell ezt kinyilvánítania, hanem a parlament és a tanács kell, hogy felkérje ennek a szakvéleménynek a kinyilvánítására a szervet. Abban az esetben, hogyha a felügyeleti bizottság szerint veszélyhelyzet állt elő, akkor informálni kell erről a parlamentet és a tanácsot. Tehát mindenhol beírtuk azt a kívánalmunkat, hogy a döntésekről tájékoztatni kell a parlamentet, a tanácsot. A felügyeleti szervek missziói és jogkorei között van egy nagyon fontos misszió, az európai felügyeleti szervek közötti közvetítés feladata. Mi azt írtuk be ide, hogy sokkal rövidebb határidőn belül kell ezt megtenni, mint amit a bizottság javasol eredetileg. Vagyis amennyiben a különböző nemzeti felügyeleti szervek nem értenek egyet, akkor az Európai Felügyeleti Hatóság kötelező döntést hozhat a nemzeti felügyeletek számára. Ez logikusan következik eh, az európai rendszer létrehozásából. Nem lehet úgy európai felügyeleti rendszert létrehozni, hogy ez kizárólag önkéntes alapon működjön. Hogyha több Európát akarunk építeni, akkor eh, fontos, hogy eh, az európai felügyeleti szervek döntése kötelező legyen a nemzeti ö, szervek számára. Ez újdonság, ez nem szerepelt a bizottság javaslatában. Na most mi a helyzet a határokon túlnyúló ö, vitákkal, jogvitákkal, azok rendezésével? Az Ekon szakbizottság mind a négy ö, készítője szerint a, az európai felületi szerv döntése ilyenkor azonnal alkalmazandó. Így tudunk nagyobb integrációt megvalósítani. Aztán továbbra is a felügyeleti szervek misszióinál és jogköreinél itt alapvetően a bankfelügyeletről, illetve a pénzpiaci felügyeletről van szó. Egy európai alap jönne létre a pénzintézetek befizetéseiből, annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe jutott intézeteket megmentsük. Ez újdonság, ez egy bonyolult dolog. Nyilvánvalóan nagyon nagy vitákat fog kelteni Bizonyos országokban vannak nemzeti garancia alapok az ilyen helyzetekre. Mi azt akarjuk, hogy a nemzeti garancia alapokat vigyük át európai szintre, ugyanis ma, amikor a piac globalizált, nincsenek igazi országhatárok, nem beszélhetünk már nemzeti tevékenységről, mikor a, a bankok, a, pá, a, a, a pénzpiacok Párizs, London és Frankfurt között akadály, akadálytalanul tudnak közlekedni. Nem arról van szó, hogy megkérdőjeleznénk a nemzeti hatóságok jogköreit, ugyanis amikor rendszerkockázat áll elő, Másfél évvel ezelőtt ugye ez előfordult a pénzügyi válság indulásakor, vagy amikor nem nemzeti e, e, jellegű eseményekről, nem európai szintűekről van szó, akkor pénzügyi felügyeleti hatósággal kell, hogy rendelkezzünk, és ez ezt jelenti. Elnök úr, megpróbáltam partner lenni, mindenki idegen nyelven működött együtt a jelentéstevők között. A PowerPoint-os prezentáció nyelve francia, mint látják. Hangsúlyoznám az én javaslataim az ECON szakbizottsági jelentéstevő munkatársak felfogásának felelnek meg, és megpróbáltunk, megpróbáltuk megtalálni az egyesség kereteit. Az ECON szakbizottság jelentéstevői és jó magam úgy gondoljuk, hogy Nagyobb integrációra van szükség Európában. A pénzügyi válság miatt Európának be kellett avatkoznia. Az az embernek az érzése, hogy most már nem olyan sürgős a dolog, és a kormányfők számára már nem olyan sürgős megoldani ezeket a kérdéseket, illetve a bankvezetők, a biztosító cégek vezetői valahol nagyon európaiak, csak amikor cselekedni kellene, akkor nem annyira. Az ECON szakbizottság jelentéskészítői és jó magam is úgy gondoljuk, hogy európai jellegű megoldásokat kell kialakítanunk, több integrációra van szükség. Köszönöm, elnök úr. Technikai okoknál fogva a módosítókat a négy külön jelentéshez csatolva találják meg, mert négy különböző jelentést kell módosítanunk. Itt rendeletről van szó, nem saját kezdeményezésű jelentésekről. Kicsit sematizáltam a jogszabályokat, főleg az intézményes aspektusokkal foglalkoztam, de vannak más aspektusok is, amelyeket nem tudtam itt most ismertetni. A konkrét módosítókat meg kell próbálnunk beintegrálni a szövegbe, természetesen a rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen! Valóban nagyon intenzív munkát végzett tisztelt képviselőtársam, és ezt most megpróbálta itt nekünk összefoglalni elég hosszasan. Nem csak ábrákkal, hanem kimerítő szóbeli előadással. Ez nagyon megkönnyítette számunkra, hogy pontosabban értsük ezt az egész kérdéskört. Akkor hallgassuk meg az első hozzászólót. Elnök úr, először is szeretném megköszönni Mendezi Vigó úrnak a jelentését és a módosításokhoz fűzött magyarázatot. Én, mint jogász és illetve ő, mint jogász és alkotmányjogász a legjobb a személy erre, ha az Econban készült véleményeket véleményez, és lehet, hogy a karrierje is nagy fordulatot fog vetni a majd ilyen kiváló munkájának a nyomán. A legtöbb módosító egyébként a négy raportőr munkája, a négy Econ raportőr közös munkája, ők nyújtották be, Mindenek előtt visszatérnek a bizottság eredeti szeptemberi javaslatára, tehát a 2009. szeptemberi javaslatára. Jóval messzebb mennek európai értelemben, mint a tanács javaslatai, és alapvetően Hogyha most megpróbálom röviden összefoglalni ezeket, az Európai Parlament szerepének az erősítése, ez több módosítóban is visszaköszön. A második dolog a European Supervisory Authority, azaz az Európai Felügyeleti Hatóságok struktúrájával foglalkozik a módosítók másik csoportja. A harmadik csoport pedig európai szerepet szánna egy európai békéltető fórumnak, amennyiben konfliktus keletkezne a nemzeti felügyeleti hatóságok között. Ez sem volt benne még az eredeti javaslatban. A négy raportőrnek, azt mondtam, az ECON raportőrének azt mondtam, hogy a négy jelentéstevőt Mendeze Vigó úr támogatja, nem csak a tanács javaslatával kapcsolatban, hanem az annál jóval messzebbre mutató bizottsági javaslatokkal kapcsolatban is, ami jó is van, mert akár így, akár így a parlament és a tanács között lesz egyeztetés, és minél határozottabban, minél európaiabban lép fel a parlament, minél több érvünk lesz a tanácsal folytatott egyeztetés során, annál jobb, mert nem evidens, hogy a tanács a parlament döntését el fogja fogadni. Az Európai Parlament ugye kimunkál egy anyagot, és ez nagyon jó, és nagyon jó az is, hogy a lehetőleg elvi és a legeurópaibb módon határozott meg a javaslataink kiinduló pontjait. A módosított csomag kapcsolatban, mert ez a Vigor ezekről beszélt, és egy gyenge pont marad, egy gyenge láncszem. Ez pedig az, hogy nem szabad a legmesszebbi lehetséges konklúzióhoz eljutnunk, hogy egyetlen egy hatóság legyen. Hiszen itt most ugye összesen négy hatóságról beszélünk, az egyik a szisztemikus rendszerkockázatokkal foglalkozó makroprudenciáris ellenőrzést végző hatóság, Gulár asszony itt a jelentéstevő, és azután van a három mikro szintű hatóság. Azt kell, hogy mondjam, Egyébként Medeze Vigó úr az előbb azt mondta, hogy a mi jelentésünkben is mindig az egyszerűsítés felé kell javaslatokat tennünk. Nos, az ECON raportőrjei tulajdonképpen itt egy adott irányvonalat követnek a javaslataikkal. Azt javasolják, hogy a négy hatóság, az egy makró és három mikrohatóság kapcsán azt mondhatjuk, hogy a három mikro fölé egy joint committee-t is emelhetünk, tehát akkor már még egy plusz instanciát is létrehozunk, már öt instanciánk van ezzel a Joint Committee-val, amelyik a három mikrohatóságot kell, hogy egyeztessen közöttük, vagy összehozza őket, tehát akkor még lesz egy ilyen plusz ernyő szervezet is a mikro hatóságoknál. És a raportőrök eh, még ennél is messze mennek, és azt mondják, hogy egyetlen egy hatóság legyen. Ez benne van a jelentésben. Tehát a négy jelentésben azt javasolják, hogy annak érdekében, hogy a négy intézmény plusz ez a Joint Committee jól együtt tudjon működni, egy helyen működjön valamennyi, mégpedig Frankfurtban. Nos, ez, hát ez egy elég kedves módja annak, hogy tulajdonképpen azt akarják mondani, hogy minél gyorsabban, legalábbis a midterm review, a e, félidős e, felvizsgálat kapcsán tulajdonképpen vágyanak egy intézményé majd ezek. Hát mi hülyeség, tehát az, hogy ugye, hogy ami most van, hogy legyen egy külön banki és egy Nyugdíjekasszával foglalkozó hatóság, amelyek egymással konkurálnak, és mondjuk ugyanazon pénzügyi termékekkel kapcsolatban képeznek tartalékokat, hiszen ezt is nyilván egy egyeztetni kell. Én azt mondtam, hogy a mikro és a makro közötti különbségtétel mesterséges, ugyanis a mikro szintű információkra szükség van ahhoz, hogy a makro szintű kockázatokat felismerjük. És fordítva is mindig kívánatos szerintem az, hogy a makro szinten tisztában, illetve a mikroszinten tisztában legyünk a makroszinten meghatározott kockázatokkal. De most mindegy, a jelen pillanat logikája itt az azt mondatja velünk, hogy végül is a mikro, makro, a bank, a az értékpapír és a az aztán végül is egy intézményé álljon majd össze, és egy, eddig nem mennek el, mert azt mondják, hogy hát egy helyen legyenek Frankfurtban. És ez a legjobb garancia arra, hogy majd később végül is megvalósuljon a fúzió, az összes hatóság fúziója, mondjuk két-két és fél éven belül, amikor ez a midterm review megvalósul, amikor a félidős értékelése sor kerül. Tehát a raportőrök véleménye szerint jobb egy helyre vinni a négy intézményt, mint egy intézményt három helyen elhelyezni, mondjuk Londonban, Párizsban és Frankfurtban. Ezt is mondhatnánk, hogy egy intézményt hozunk létre, de hát, hogy eleget tegyünk a tagállamok kívánságainak, három székhelye legyen ennek az egy intézménynek, és akkor mondjuk a nyugdíj dolog menne ide, az értékpapír intézhatóság oda, ez is egy európai megoldás vagy opció lehetne. De észszerű volt, amit eh, a raportőrök tettek, hogy azt mondták, eh, jó, koncentráljunk egy helyre, és eh, ez lesz a legjobb motorja annak, hogy a következő években minél gyorsabban megvalósuljon ennek a négy intézménynek a fúziója. Nem zárom ki azt sem, elnök úr, nem tudom, hogy mikor mondja meg, hogy mi a módosítások benyújtásának a határideje. Tehát nem zárom ki azt, hogy azért próbáljuk meg a Vigó úr segítségével és legalábbis a négy raportőr közül háromnak a segítségével, ebben biztos vagyok. A negyedikről nem merek véleményt mondani, de a négy raportőr közül hárommal megpróbálhatunk kísérletet tenni arra, hogy esetleg nem mehetnénk-e még egy lépéssel messzebb. Hogyha már eldöntöttük, hogy egy helyre vigyük ezt a négy intézményt, akkor mit tart vissza minket attól, hogy ugye a tárgyalási pozíciónkat erősítsük, ugyanis eh, mit eh, csinálunk, ugye szeretnénk minél erősebb tárgyalási pozíciót élvezni a eh, tanácsra folytatott egyeztetés során. Akkor miért nem lehetne az egy hatóság gondolatával? ugye, hogy legyen egy makro igazgatóság, illetve három mikro szintű értékpapírbank és nyugdíj. Szerintem ezen még egy lépéssel túl léphetnénk, és ezzel Vigó segítségével, aki a mi, az AFKO raportőre, illetve a három ECON raportőre együtt megpróbálhatnánk kidolgozni egy módosítót, ami egy intézményt hozna létre négy külön ügynökséggel vagy igazgatósággal, amelyek Frankfurtban, azaz ugyanazon a székhelyen, helyszínen működnének. Szerintem az Európai Parlament szempontjából, és ezt Gulára Aszennek is elmondtam, és a két másik raportőrnek is elmondtam, hogy ezzel erősebb tárgyalási pozíciója lenne a parlamentnek, amikor tárgyal, egyeztet a tanácssal, mint ahhoz képest, hogy azonnal elfogadjuk azt a struktúrát, amit javasolnak, hogy négy külön, egy makro és három mikro hatóság legyen. Ezzel tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy véleményem szerint Mendezi Vigó a négy jelentéstevővel együtt egy hatalmas nagy lépést tett a jó irányba ezekkel a módosítókkal, és most egy módosított szövegünk lesz az első olvasat után. Talán még egy lépéssel mehetnénk tovább. Ugye a, most már egy fényével messze vagyunk, mint amit a tanács eredetileg javasolt, és a mi még messzebb mehetünk, mint amit az Európai Bizottság 2009. szeptemberében javasolt. Következő hetekben Ugye most időnk van még mostantól kezdve addig, ami a módosítások benyújtásának a határideje. Tehát ebben az időszakban meg kell vizsgálnunk azt is, hogy nem tudunk -e esetleg még egy lépéssel tovább menni. A módosítókban jobb és bal oldalon még meg kell néznünk ezt, azt, van, amikor authority szerepel, van, amikor authority 10, tehát egyes vagy többes szám, ezt itt össze kell fésülni, és meg kell néznünk azt, hogy minden alkalommal ugyanolyan titulust, ugyanazt a kifejezést használjuk majd a következő hónap hetekben készítendő módosításainkban. És tisztelettel adozom Mendeze Vigó munkájának pénzügyi szakértő, és kihasználtuk azt, hogy ilyen kiváló háttérrel rendelkezik. Köszönöm szépen. Másoknak is meg kell adjam a szót, <clears throat> de sajnos Kicsúsztunk az időből, és már most is túlóráznak a tolmácsok. Mendez Devigo képviselőnek adom meg a szót egy fél percre. Ez a módosító indítványokról kellett volna, hogy szóljon ez a vita. A szavazás április 7-én lesz, addig pedig lesz időnk gondolkodni. L'11 marzo sarebbe il termine ultimo per Március 11-e lenne tehát a módosítók benyújtásának határideje. Mendes de Vigó úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Ferhofstadt úr a véleményét. Igen, ez a javaslat, a négy jelentés, a módosító indítványok egymáshoz nagyon hasonlatosak, és mindez szinte azonos azzal, amit az ECOM-ban megtárgyalunk holnap. Miért is van ez így? Mert holnap erről szó lesz. Azt gondolom, hogy az econ eh, nagyon jól sikerült az együttműködés, és én eh, a lehetőségnek utána jártam, amire javaslat készült az elmúlt alkalommal is, a három mikrohatóságot, a három európai mikrohatóságot, össze lehetne vonni, de ezt nem sokan támogatják. Nekem az volt az érzésem, hogyha ezzel a javaslattal állunk elő, akkor a jelentéstevők ezt e, elutasítják, e, és ez nem lenne jó. Holnap délután, egész délután lesz időnk arra, hogy az ekonban erről vitázzunk, és akkor meg fogjuk látni azt, hogy hogy állnak a dolgok és aztán nem csak a jelentéstevők, hanem mindenki, akit a témák érdekelnek, a szakbizottságban bekapcsolódhatnak. Ebbe egy bonyolult munkáról van szó, szóval erről el kell gondolkodni, de azt gondolom, hogy a módosítókhoz már most be kell nyújtani egy határidőt. Hiszen csak így lehet az ekont továbbra is ösztönözni a közös munkára, és ezt akarjuk tenni, akkor ne a saját szárnyainkkal ruházzuk fel őket, hiszen elrepülnek tőlünk, és akkor így ez nem lesz jó. Tehát eh, március 11-en módosítók benyújtásának határideje, és aztán április 7-én kerül ö, sor a szavazásra. Verhofstadt urat megkérném arra, hogy vegyen részt ebben a munkában. Úgy tűnik, hogy őt ez nagyon érdekli, illetve más szakbizottsági tagokat is. Fontos, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amiben hittünk a válság utáni első naptól fogva, mégpedig abban, hogy ebben a válságban esélyeket is látni kell. Nem eszik olyan forró a kását, elve érvényesül, és azt gondolom, hogy kreatívaknak kell lennünk a javaslataink kialakításánál. Meg kell mutatnunk azt, hogy ez a parlament, ez a az Lisszaboni szerződés hatába lépésével új kompetenciákat kapott, nem kell félnünk, különösen akkor nem, hogyha koherensek vagyunk, és én az ekonban szerettem volna a munkát gazdagítani, illetve koherenciát teremteni. Néha ez ugyanis hiányzott, és természetesen a szerződések jogi keretein belül van mindenre lehetőség, de higgyenek nekem, van elég játéktér más jogszabályokban is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Mendes de Vigo úr, illetve Ferhofstadt úr hozzájárulását tehát a szakbizottságban április 7-én lesz a szavazás, március 11-e a módosítók benyújtásának határideje. Ezzel lezárom eh, az ülést, köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsok munkáját. A következő ülésre március 17 eh, órakor